Uh, Kedves kollégák, kérem, hogy mindenki foglaljon helyet, és jó gyorsan kezdjük is meg a munkát. Először is a napi rend elfogadásával fogjuk kezdeni, hogyha nincsen ellenvetés, akkor a napi rendet elfogadjuk. Következik akkor az elnök közleményei. Először is a ma esti nyelvi profilunk. Tudjuk, hogy francia, német, angol, olasz, görög, spanyol, portugál, svéd, magyar, lett, lengyel, szlovák, bolgár és román nyelvű tolmácsolás lesz. Tehát ezeken a nyelveken tudunk ma este tolmácsolást biztosítani, a következő pedig a parlament ma kapta meg a tanács álláspontját, első olvasati álláspontját a felülvizsgált Európa rendeletről. A 66-os házszabálynak megfelelően, ezt pedig a szakbizottságunkhoz intézték, a tanács álláspontja megegyezik a megállapodott szöveggel, a parlament második olvasat esetében fogja hivatalosan elfogadni ezt a szöveget. Diaz de Mera úr a jelentéstevő április 20-21-én fogjuk az ajánlás tervezetet megvitatni a livében. Itt határozzuk meg majd a módosítások határidejét. Április 28-án szavazunk a libében a második olvasati ajánlásról. Május 10-én, 11-én, 12-én plenárison fogunk szavazni a második olvasatról. Következik akkor a harmadik napi rendi pont, a következő ülés jegyzőkönyvének elfogadása szeptember 7-e 2015, hogyha nincs ellenvetés, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Akkor mindenki készen áll? És tud figyelni rám, köszönöm szépen. Következik akkor a négyes napi rendi pont, a múlt heti levelezésből talán tudják a kollégák, hogy két nagyon fontos napirendi pontot vettünk föl a mai napirendünkre. és hogyha ide figyelnek rám, akkor egészen biztosan időbe le tudjuk zárni ezeket. Négyes napi rendi pont négyes és ötös napi rendi pont. A természetes személyek védelme a személyes adatok illetékes hatóságok általi feldolgozása során bűncselekmények megelőzése és federítése kivizsgálása a büntető szankciók végrehajtása érdekében, és ezen adatok szabad áramlása, ez egy tervezett A plenárison is foglalkozunk ezekkel a témákkal, és kedves kollégák, hogyha ide tudnának figyelni, a tanács április 7-én fogadta el az adatvédelmi csomagról a E, szöveget, és a parlament elnöke pedig bejelentette hogy a plenáris elején, hogy ezeket a szövegeket megkapta. A 66-os szabálynak megfelelően a második olvasathoz tudunk tovább lépni, a tanács által benyújtott szöveg pedig megfelel a 2015. december 15-én elfogadott tanács és parlament által elfogadott szövegnek, amelyet a Libe Bizottság december 17-én fogadott el. Tava, múlt héten írtam erről, illetve december 17-én az elnökségnek küldött levélnek megfelelően, ha a tanács elsolvati álláspontja megfelel a Libe Bizottság által december 17-én elfogadott szövegnek, amelyet a jogásznyelvészeknek kellett felülvizsgálniuk, azt fogom tanácsolni a Libe tagoknak és a plenárisnak, hogy fogadják el a tanács szövegét, anélkül, hogy a parlament második olvasatban azt módosítaná. Ennek alapján pedig nagyon rövid hozzá hozzászólás céljából a két jelentéstevőnek, illetve a két téma, tehát a 4-es 5-ös pont tekintetében adom meg nekik a szót, és aztán a tanács elnökségének. Először is szeretném az adatvédelmi irányelv jelentéstevőjének, Laurisztinu asszonynak megadni a szót. már jó, tessék, tiéd a szó. Köszönöm szépen, Claude. Nem fogom elismételni lényegében azt, amit te is elmondtál arról, hogy hogyan zajlott a tanács határozata, illetve hogy készséggel elfogadjuk azt. Csak szerettem volna kifejezni, azt a megelégedettségemet, hogy sikerült eljutnunk ehhez a naphoz, amikor a teljes adatvédelmi csomag rendelkezésünkre áll, és ezt be tudjuk terjeszteni a plenáris elé, beleértve a rendeletet, az irányelvet és a PNR-t. Ugyanis az emberek jelen pillanatban pontosan ezt várják tőlünk. És annak is nagyon örülök, hogy együttműködésünk során az árnyék jelentéstevőkkel, gyakorlatilag az összes frakcióval sikerült olyan eredményre jutnunk, ami ezekben a nagyon feszült napokban egyértelműen megmutatja, hogy az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együtt nagyon lényeges és fontos döntést tud meghozni annak érdekében, hogy megmutassa, hogy az európai értékeket, az alapvető emberi jogokat védjük, tiszteletben tartjuk, és nagyon nehéz napokon is a terrorizmus elleni küzdelemben az emberi jogok védelme terén, még ebben a helyzetben, és azt hiszem, hogy ez nagyon fontos. És az utolsó, talán legfontosabb megjegyzésem pedig az, hogy láttuk, hogy mennyire kiemelten fontos a bűn megelőző szervezetekkel való együttműködés és információcsere. És biztos vagyok benne, hogy ezzel az izányelvel biztosítani tudjuk, hogy ez sokkal zökkenőmentesebben haladjon. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig az általános adatvédelmi rendelettel kapcsolatos jelentéstevőnek fogom megadni a szót. Albrecht úr sajnos nem tudott, nem ért ide egyelőre közlekedési problémák miatt, úgyhogy Ská Keller fogja átvenni a szót helyette. Köszönöm szépen, ahogyan említetted, a forgalommal, a közlekedéssel kapcsolatban nem tudunk semmit tenni, János sajnos még nem érkezett meg, bármelyik pillanatban betoppanhat, de azt kérte, hogy a következő üzenetet továbbítsam. Kedves kollégák, kedves árnyék jelentéstevők, több mint négy év dolgozom jelentéstevőként, és most azt javaslom, hogy az általános adatvédelmi rendeletet fogadjuk el, ahogyan azt a tanács is elfogadta és továbbította nekünk. Nagyon intenzív tárgyalások eredménye a jogalkotási szervek során, illetve trilógus során során is, 2014 márciusában kezdődő trilógusunk során, illetve 2015 júniusában a tanács részéről kapott visszajelzés alapján. És a luxemburgi elnökség során elért eredmények nagyon fontos jelzést jelentenek annak érdekében, hogy 2010 öt végén a bizottság, a parlament elnöksége, az államfők is ezt többször bejelentették, a szöveg elfogadása itt a szakbizottságban, illetve a koreperben gyakorlatilag egyhangulag történt, és ez is azt mondta, mutatja, hogy sikerült a megfelelő egyensúlyt megállapítanunk az adatvédelem, illetve az erős fogyasztóvédelmi jogok és az tisztességes, jól működő digitális piac között. Ezt pedig szeretném kiemelni újra, hogy én nem gondoltam, és nem is fogom azt gondolni, hogy ez a két aspektus egymást kizárja. Én meg vagyok rá győződve, hogy az adatvédelem tiszteletben tartása nem csupán a bizalom és az innováció záloga a digitális gazdaságban, hanem annak a kulcsa. Mi európaiak nem csupán a magánélet védelmének, magas szintű védelmét exportáljuk, hanem a holnapi digitális piacot akkor tudjuk dominálni, hogyha ezek a standardok minden új technológia, termék és szolgáltatás esetében alapvető fontosságúak lesznek. Azt gondolom, hogy egy jelentős demokratikus folyamat során sikerült óriási lépést elérnünk azért, hogy egységes jogi környezetet teremtsünk a holnap digitális világa számára, és európaiként ez a lehetőségünk, hogy komoly hatást gyakoroljunk rá. Újra szeretném megköszönni az árnyékjelentéstevőknek és az összes kollégának itt a parlamentben, az Európai Bizottságban, a tanácsban, illetve az összes érdeképviselőnek a kemény munkát, a tisztességes hozzáállást és hozzájárulásokat. Széles körű megállapodásra sikerült jutnunk, és azt gondolom, hogy az adatvédelmi irányelvvel együtt a rendeletnek az elfogadása a helyes út. Ugyanis mindenki azt várja tőlünk, hogy végre hivatalosan fogadjuk el a végeredményeket. Az adatvédők, a tagállamok, a tanácsadók már várják azt, ami a legfontosabb, hogy az Európai Unióban egységes adatvédelmi jogszabály legyen, és azt a gyakorlatban is megvalósítsuk. Köszönöm mindenkinek, ezt üzeni Ján. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és tehát akkor az eljárás támogatását megkaptuk a jelentéstevőktől, most a tanács kérdezném. Köszönöm szépen, elnök úr. A tanács részéről azt tudom elmondani, hogy mi is nagyon örülünk ennek a megegyezésnek, a múlt decemberi tanács és parlament közötti megegyezésnek az adatvédelem tekintetében, a bűncselekmények megelőzése és felderítése témakörében. Maguk a tárgyalások kemények voltak, de hatékonyak voltak és eredményesek voltak. Szeretnék a tanács részéről köszönetet mondani a Libe szakbizottságnak, és Lauristen asszonynak, valamint Albrecht úrnak, mert nagyon konstruktív módon vezették a tárgyalásokat. Nagyon örülünk annak, hogy a természetes személyek adatfeldolgozásával kapcsolatban most már harmonizált szabályok lesznek. Ami magát az irányelvet illeti, úgy véljük, hogy ez megfelelő bűnügyi együttműködést hoz majd létre, a rendőri szervek megfelelő együttműködésére nyújt lehetőséget, illetve az adatvédelem szintjét magasabbra emeli hogyha a Libes szakbizottságon már átmegy ez a szöveg, akkor reméljük, hogy ez megfelelőképpen kikövezi majd az utat annak irányába, hogy a plenáris ülés is elfogadja ezt a szöveget, és akkor tényleg a digitális érának megfelelő módon tudunk majd fellépni az adatvédelem tekintetében. Köszönöm szépen, köszönöm mindhárom hozzászólónak, és ami magát a, az eljárást illeti, április 7-én, 8-án mindenkit értesítettem már arról, hogy ma este 10 óráig lehet módosítóindítványokat benyújtani, és utána pedig ezeket angol nyelven lehet benyújtani, mint ahogy ezt a LIBE koordinátorok eldöntötték. Ezután a 66 per 4-es házszabály értelmében csak a rendes tagok javasolhatnak módosítóindítványt, indítványt, vagy pedig utasíthatják el ezeket. A módosítók benyújtási határideje április 11-e 10 óra, és ezeket csak angol nyelven lehet benyújtani. A Libében a szavazásra április 12-én 11 óra 15 perckor kerül majd sor ugyanebben a teremben. Kedves kollégák, hogyha ez mindenki számára egyértelmű és elfogadható így, akkor a hatos napi rendi pontra kell áttérnünk. És azt hiszem, hogy itt megint a közlekedési problémák áldozatai vagyunk, ugyanis Wikström asszony a hatos pont előadója sem ért még ide. Mit tegyünk? Tudja valaki, hogy Wikström azt, hogy mennyit fog késni? Kérem, hogy mutassa csak a kezével, hogy hány perces késésre számíthatunk. 5 perc, rendben van. Nem is tudom, hogy mit tegyek. Colleagues, just, uh, um, just one second. Kollégák, egy pillanat türelmet kérek. Megkérdezzük akkor, hogy Wikström asszony vajon mikorra ér ide. I think, I think if she's going to be delayed. Ha sokat késik, akkor inkább térjünk át a következő napi rendi pontra az Európai Határőrség és partiőrség témájára, és utána visszatérünk Wikström asszony jelentésére is, hogyha benne vannak. Tehát akkor, kedves kollégák, akkor térjünk át a hetes napi rendi pontra. Nem szeretném, hogy az emberek további késedelmet szenvedjenek. Strasbourg első este van, fontos, hogy betartsuk a napi rendünket és az időpontokat. Most látom, hogy az emberek csak fényképezkednek, beszélgetnek, csevegnek, nem rossz ez így sem. teljesen jó a hangulat itt a teremben, de akkor térjünk át a hetes napi rendi pontra, ez azért egy eléggé komoly téma. Most látom, hogy jönnek be az emberek, de Wikström mondja, még mindig nincs itt, tehát nagyon komoly témánk van, hetes napi rendi pont, európai határőrség és parti őrség. Kedves kollégák, az európai határőrség és parti őrség témája nagyon fontos prioritást jelent nekünk a Schengeni külső határokon való ellenőrzés előfeltétele a belső határok ellenőrzése hiányának. Ez a javaslat elfogadás esén, esetén egy nagyon komoly eh, helyettesítője lehet a jelenlegi Frontex eh, rendeletnek. A jelentéstevőnket kérdezem, hogy készen áll-e úgy tűnik, hogy ilyen, igen, és e, a jelentéstevő után a bizottságnak és a tanácsnak fogom megadni a szót maximum 10 percben, ezután pedig Lecseri urat és Vievorovszki urat fogom megkérni, hogy 7-7 e, percben adják elő az álláspontjukat, majd pedig az árnyék jelentéstevőkkel és a képviselőkkel fogjuk megvitatni ezt a témát. Kedves kollégák, akkor folytassuk a munkát. Jelentéstevőnket, Pabrix urat fogom felkérni, hogy a jelent jelentés tervezetet vezesse fel, és elnézést kérek, hogy megváltoztattuk a napi rendet. Pabrik szúr készen áll, akkor parancsoljon, és köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, nagy öröm számomra, hogy ezt a jelentés tervezetet bemutathatom önöknek az Európai Határőrség és Partiőrség témakörében. Ahogyan tudjuk, mindannyian ön is említette, ezt a javaslatot az Európai Bizottságtól nem túl rég kaptuk meg, úgyhogy jó magam, illetve valamennyi árnyék jelentéstevőnket is nagyon érintett ez a szoros határidő. És mielőtt a háttérről beszélnék, szeretnék a munka formájáról is szólni, ugyanis nagyon örülök ennek az átlátható és konstruktív munkának, amelyet az egyéb frakciókkal, frakciók képviselőivel, árnyék jelentéstevőkkel folytattunk. Nagyon konstruktív volt ez a munka, ahogyan elmondottam és már eredményként látjuk, e munka eredményeként látjuk a jelentés tervezetet, amelyet az első vizsgálat céljából önök elé terjesztünk. Ami a jelentést magát illeti, szerintem nem kell újra kiemelni, hogy mennyire fontos a Schengeni térség, mennyire fontos ez az Európai Unió számára, illetve mennyire fontos ez számunkra, hogy a jelenlegi migrációs válsággal megvirkozunk az Európai Unióban. Ami a Schengeni térséget illeti, ez az egyik legnagyobb eredményünk itt az Európai Unióban, a legfontosabb vívmányunk, ugyanis a külső határaink jelen pillanatban nagy nyomás szenvednek el, és kockáztatunk, veszélyeztetjük azt, hogy valamit fel kell adnunk a sengerítések tekintetében. Ahhoz, hogy ezt elkerüljük, nagyon fontos, hogy folytassuk a fejlesztéseket, folytassuk, folytassuk az adminisztrációt, illetve a külső határaink kezelését. Természetesen itt az idő nagyon fontos, ugyanis a biztosított külső határok az Európai Unióban feltételéül szolgálnak nem csupán a migrációs válság megoldásának, amit mindannyian elszenvedünk, hanem a megnövelt biztonságérzetnek, amit szeretnénk biztosítani a polgárok és az országok számára. A párizsi és brüsszeli borzalmas terrortámadásokból tudhatjuk, hogy ez folytatódik. Tehát ez azt jelenti alapvetően, hogy tennünk kell valamit azért, hogy saját biztonságunkat és védelmünket biztosítsuk. Néhány alapelvet említenék a jelentéstervezettel kapcsolatban. Először is meg kell említenem, hogy kritikák hangzottak el azok részéről, akik attól tartanak, hogy a megnövelt együttműködés a határ irányítása tekintetében valamilyen módon csökkenti az országok szuverenitását. Ez egyáltalán nem igaz, úgy, és hogyha megnézzük ezt a javaslattervezetet, amelyen kollektív módon dolgoztunk, gyakorlatilag az ügynökség nagyon több módon megerősíti a tagállamok szuverenitását, ugyanis az Európai Unió csak annyira erős, mint a leggyengébb láncem, és hogyha megnöveljük ezen országoknak nyújtott támogatást, ez azt jelenti, hogy az országok kapacitása is növekszik, és pontosan erre van szükségünk. Második szempont pedig, hogy nagyon fontos megmutatni az európai állampolgároknak, hogy az Európai Unió olyan projekt, amely eredményes. És nem minden esetben, nem minden politikai döntésünkben lehettünk büszkék az eredményességre, ezért ennek az ügynökségnek a létrehozása és a Frontex továbbfejlesztése jó példája lehet annak, hogy hogyan tudjuk megmutatni, hogy az Európai Unió eredményes lehet, és sokkal jobban tudjuk kezelni és irányítani a külső határainkat. Polgárainknak nagyobb biztonságra van szükségük, most pedig a polgároknak arra van szükségük, hogy higgyenek abban, hogy az európai biztonságot helyreállítottuk. Munkánk során gyakorlatilag két elvre összpontosítottunk. Az első elv az, hogy biztosítanunk kell, hogy az Európai Bizottság javaslata garantálja azt, hogy az ügynökség hatékonyabb, mint a jelenlegi Frontex. A következő kihívás, ami mindannyiunk számára legnagyobb kihívást a határidő jelentette, ugyanis hogyha azt alássuk, akkor gyakorlatilag az összes többi tervet is alássuk, a határbiztonság, belső biztonság, migrációs válság, menekült válság tekintetében. Tehát több tervel, a többi tervel nem tudunk haladni, hogyha ezt nem tudjuk kezelni. Természetesen, ami az elveket illeti, átláthatóak voltunk, és megpróbáltuk figyelembe venni ezen eh, elvek fényében az összes javaslatot, amely azon frakciókból és árnyékjelentéstevőktől érkezett, amelyek e dokumentum elképzeléseivel, víziójával egyetértettek. Voltak ennek a jelentésnek vitatottabb részeti, részei, mint például a szuverenitás, amelyet már említettem, a következő pedig, amelyel mi magunk is sokat foglalkoztunk, hogy a bizottság mit tegyen, hogyha a tagállam nem hajlandó együttműködni, meg akkor is, hogyha külső nyomás terheli, migrációs nyomás. Azt hiszem, hogy itt is sikerült azért egy jó kompromisszumra jutnunk azzal kapcsolatban, hogy anélkül, hogy támadnánk az országok szuverenitását, megtaláljuk megtaláljuk annak a módját, hogy az európai szuverenitás ne károsodjon. A bizottság részéről nagyon jó javaslat érkezett arra, hogy egy gyors tartalék csoportot állítsanak fel, több ezer határőrből, illetve szakértőből álló csapatot, akiket ki lehet vezényelni a krízisben lévő országban. Aztán van egy gyors reagálású csoport, erre ugyanis fel kell készülni a tagoknak, hogy akár napokon belül kivezényeljék őket az érintett területre, és valamennyi olyan országra vonatkozik ez, amely külső határokkal rendelkezik. Ugyanez vonatkozik az összekötő tisztekre is, akiket több országba lehet kivezényelni. Nekünk az lenne a javaslatunk, hogy minden országot vegyünk figyelembe diszkrimináció elkerülése céljából, illetve fokozni, felgyorsítani az információcserét. Az ügynökség segítséget nyújthat a tagállamoknak a problémás helyzetekben, különböző eszközökkel, ugyanis lesz például meglehetősen nagy műszaki kapacitása, és ha van egy kisebb, szegényebb, gyengébb tagállam, vagy valóban nagy kihívással szembesülő tagállamról van szó, segíthet nekik az emberek visszaküldésében, vagy pedig eh, segítséget kaphatnak a felkutatás és mentés terén. És az is nagyon fontos, hogy az Európai Unió megmutassa eredményességét, ugyanakkor ne feledkezzen meg arról az alapvető problémáról, amelyel, amelyre az egész Európai Unió épül, és ezek az alapvető jogok. Az ügynökség nagyon sok olyan biztosítékot tartalmaz, amely garantálja az alapvető jogokat, bármely személy esetében, akikre vonatkozhat az ügynökség tevékenysége. Az ügynökségnek elszámoltathatónak kell lenniük, láthatónak kell lennie, és természetesen megint csak szóba kerül nem csak a tanács szerepe, hanem a bizottság és az Európai Parlament szerepe is. Azt hiszem, hogy a parlamentnek akkori szerepet kell játszania, amikor az ügynökség vezetőjét kiválasztják, eh, ügyvezető igazgatóját, illetve ügyvezető igazgató helyettesét. Azt hiszem, hogy ha időben sikerül a Frontex jobbítását megvalósítanunk, illetve az ügynökséget létrehoznunk, ez nagyon jól bizonyíthatja azt, hogy az EU egy hatékony, eredményes intézmény, és ez nem csupán a reményt állítja helyre, hanem azt is, hogy az európai polgárok újra higgyenek az Európai Unióban, és az ügynökség ezt a terhet és ezt a lehetőséget hordja a vállán. Arra is emlékeztetnék, hogy nem szabad azt gondolnunk, hogy az ügynökség egy csodaszer lesz, amivel megoldunk minden problémánkat, ugyanis zöggenőmentes, időszerű döntést kell hoznunk nagyon sok egyéb téma tekintetében, tehát próbáljuk meg nem túlterhelni ezt a dokumentumot a nagyszerű ötleteinkkel, ugyanis a, ennek a projektnek a sikere attól függ, hogyha betartjuk a határidőt és ragaszkodunk a javaslathoz, megpróbáljuk azt maximálisan javítani, de a jó szándékkal nem szabad a fontos munkát aláásni. Azt hiszem, hogy eddig olyan módon sikerült együtt dolgoznunk a szakértőkkel, az árnyékjelentéstevőkkel, amely biztosítja a sikerességünket, és biztos vagyok benne, hogy az elkövetkezendő hónapokban jó bizonyítékot találhatunk erre más frakciók részéről és e dokumentumot illetően. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen, de Kajszter úr a bizottság részéről. Thank you, Mr. Chairman. Good evening. Köszönöm szépen, elnök úr, és jó estét kívánok mindenkinek. Azzal kezdeném, amit a lezáró szavaiban elmondott az előadó. Az európai határőrség és parti őrség nem csodaszer, nem fog varázsütésre minden egyes problémát megoldani, ami a bevándorlási válsággal áll kapcsolatban. Nagyon sok intézkedésre, Történt már javaslat, vannak, amelyeket már elfogadtak, vannak, amelyeket végrehajtottak, vannak, amelyeket nem. Minden egyes intézkedésre és minden egyes eszközre szükségünk van, mindegyiket át kell ültetni, és mindegyiket végre kell hajtani. A migrációs válság minden egyes aspektusát csak és kizárólag ebben az esetben tudjuk megoldani. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak és természetesen a tanácsnak is, hogy ilyen gyorsan reagált erre a javaslatra. Nagyon örülök annak, hogy már a mai napon Pabrix úr jelentéstervezetét megvitathatjuk itt a Libében. Ez rendkívül fontos. Annak érdekében, hogy a Schengeni zónát megtarthassuk, és megfelelőképpen tudjuk működtetni, ahhoz a külső határok védelmének hatékonynak kell lennie. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy amikor úgy fogalmazunk, hogy újra megerősítjük a határokat, hogy újra kontrolláljuk, hogy újra kézben tartjuk a határokat, az nem azt jelenti, hogy mindenkit szeretnénk megállítani az Európai Unió külső határain a határok megfelelő védelme azt jelenti, hogy megvizsgáljuk azokat, akik a határokhoz érkeznek, és akit kell, azt beengedünk, akit viszont nem szabad, azt nem engedjük be nem erődítményt szeretnénk az Európai Unióból létrehozni, nem ez a külső határok védelmének a lényege. Jobb menedzsmentre van szükség, és a migrációs problémák jobb kezelésére. Szeretnék köszönetet mondani a rendkívül konstruktív ülésekért az előadónak és az árnyék előadóknak. Úgy tűnik, hogy mindenki nyitott, és mindenki készen áll arra, hogy gyorsan lépjünk előre ebben a rendkívül fontos témában. Azt is megjegyezhetem mind a parlament, mind pedig a tanács részéről, hogy a megfelelő rugalmasság megvan, és ez szerintem Pabrik úr jelentéséből is egyértelműen kiderül. Mindkét intézmény szeretne minél hamarabb kompromisszumra jutni, így a társjogalkotók között megfelelő az együttműködés. A migrációs válság korát sem ért véget, ezért rendkívül fontos, hogy azonnal és hatékonyan fellépjünk, hogy meg tudjuk akadályozni azt, hogy tovább mélyüljön ez a válság, vagy még egy hasonló ilyen válság kialakuljon. Szeretném külön felhívni mindenki figyelmét arra, hogy megkaptuk az Európai Adatvédelmi Biztos véleményét, és a bizottságnak rendkívül gyorsan kellett elvégezni ezt a munkát, úgyhogy előzetes konzultációra nem volt lehetőség az Adatvédelmi Biztos irodájával, de rendkívüli módon örülök annak, hogy mind az elnökség, mind pedig az előadó képes volt arra, hogy egy közös kompromisszumos szövegben megállapodjon, illetve, hogy az Európai Adatvédelmi Biztos véleményét már is figyelembe vették a megfogalmazásnál. Természetesen továbbra is azon dolgozunk, hogy az adatvédelmi biztos véleményét minél széles körülben figyelembe tudjuk venni, amikor további tárgyalásokat folytatunk erről a szövegjavaslatról. Az természetesen nem meglepetés senki számára, hogy sem a tanács, sem Pabrix úr nem hagyta figyelmen kívül a különösen kitett személyek védelmét, azt, hogy a tagállamoknak kötelezően hozzá kell járulniuk a technikai felszerelés, illetve a források biztosításához, a határőrség és a partiőrség részére, tehát hogy minden tagállamnak megfelelő szerepet kell vállalnia a források előteremtésében. Lehet, hogy azt gondolják, hogy egy kicsit leegyszerűsítve gondolkodtunk, ugyanakkor a tanácsi tárgyalások folyamán egyértelműen kiderült az, hogy több tagállami részvételre van szükség az Európai Határőrség és Partiőrség működtetésében tehát a tagállamoknak több szerepet kell adni, a tagállamoknak láthatóbbnak kell lenniük, Például az ügynökség hatáskörei közül esetleg bizonyos hatásköröket át lehet ruházni a tagállamokra. Éppen ezért Pabrik szúr jelentésében nem meglepő, hogy ő pedig több parlamentet szeretne látni ezekben a feladatkörökben. A parlament szerepének növelésére törekszik, az igazgató kinevezésében több szót kellene adni például a parlamentnek ezen kívül a kitettségi elemzésnél, hogyha megnézzük az érintett tagállamokat, és megnézzük azt, hogy a kitettségi elemzésnél melyik tagállam milyen besorolást kapott, ebből is egyértelműen kiderül, hogy Pabrik úr arra törekszik, hogy a parlament is megkaphassa ezeket az értékeléseket, ezeket a jelentéseket, hogy ezeket össze tudja hasonlítani. A háromoldalú egyeztetések természetesen folytatódnak majd akkor, amikor a Libében lezárult a vita, és reméljük, hogy az intézmények közötti egyensúly megmarad a további tárgyalások folyamán is. Az eddigi kompromisszumok kielégítőek, és lehetővé tették, hogy elérjünk egy olyan kompromisszumot, amely véleményem szerint elvileg mindenki számára elfogadható kell, hogy legyen. A tanácson belül azt tudom elmondani, hogy eddig is konstruktívan léptünk fel, és eddig is természetesen így fogunk tenni. A tanács közös álláspontra jutott, de a bizottság viszont egyelőre semmilyen változtatást nem tud elfogadni a tanács részéről. Először mi természetesen a parlament véleményét szeretnénk meghallgatni, és ezután fogjuk majd kidolgozni a végleges álláspontunkat az esetleges változtatások kapcsán. Így tehát gondolom, hogy mindenki számára egyértelmű, hogy várjuk az előadó, illetve az árnyékjelentéstevők véleményét, hogy mi a véleményük Pábrix úr szövegéről. Mi maximálisan készen állunk a további együttműködésre a dialógus során, és remélem, hogy minél gyorsabban megegyezésre jutunk majd. Köszönöm szépen, most pedig az elnökség részéről Luisterberg úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönjük szépen, hogy meghívást kaptunk itt Strasbourgban a mai napon, hogy meghallgathassuk a szöveg bemutatását, illetve hogy részt vehessünk a vitán. Szeretnék köszönetet mondani az előadóknak és az árnyék jelentéstevőknek, ugyanis ebben az esetben eddig remekül tudtunk együttműködni, és itt a bizottságot sem hagyhatom ki a sorból. Senki számára nem meglepő, hogy abszolút prioritást élvez ez a téma a tanácson belül. A határőrség és a parti őrség kapcsán a februári tanácsülésen már megállapítottuk a munkamenetrendet, illetve a határidőket, és reméljük, hogy a szemeszter végére a politikai megállapodás megszületik majd. Ez tehát azt jelenti, hogy maximálisan elkötelezettek vagyunk abba az irányba, hogy a munkát a szemeszter végéig le tudjuk zárni, és remélem, hogy a többi intézmény részéről hasonló elkötelezettséget tapasztalhatunk majd. Február óta felgyorsítottuk a munkát, és a Koreper szintjén a múlt héten meg is született már a megállapodás a szövegről. A tanács megkapta a mandátumot a parlamenttel való tanácskozások megkezdésére, és természetesen várjuk a tárgyalások elindulását. Ami a szöveg tartalmát illeti, tulajdonképpen egyetértek a bizottsággal és az előadóval. Voltak rendkívül fontos pontok a tanács számára, de úgy gondolom, hogy remek vita alapot képzett a tanács eredeti javaslata, a legfontosabb elemek ebben mind megtalálhatóak voltak. A legfontosabb módosítások a megosztott felelősségvállalás és a sebezhetőségi elemzés kapcsán merültek fel. Ebben a két témában kellett komoly változtatásokat javasolnunk, illetve a tagállamok részvételével kapcsolatban. A sebezhetőségi elemzésnél a tagállamok is rendkívül fontos szerepet játszanak, és reméljük, hogy ebben a két viszonylag nehezebb témában is meg tudunk majd egyezni. Egy további kérdés az, hogy mi történik akkor, hogyha az érintett tagállam nem nyitott arra, hogy, meg, hogy végrehajtsa a korábban meghozott döntéseket. Ebben az esetben is úgy gondolom, hogy megtaláltuk azt a megoldást, amely a tagállamok szuverenitását nem sérti, ugyanakkor hatékonyságot biztosít. Nézzük, hogy mik voltak még a fontos témák, a panasztételi lehetőségek, az alapvető jogok. Itt jónak találjuk a bizottság eredeti javaslatát, és nyitottak vagyunk arra, hogy az adatvédelmi biztos aggájai mentén módosítjuk a szöveget. Az adatvédelmi biztos március 18-i véleményéből szeretnénk majd átemelni bizonyos gondolatokat. Végezetül pedig azt tudom elmondani, hogy szeretnénk a jövőben is ugyanilyen hatékonyan együttműködni az előadóval és a bizottsággal, és mindannyian reméljük, hogy a szeveszter végéig le tudjuk majd zárni ezt a témát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Legeri úr következik a Frontex részéről, parancsoljon. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt parlamenti képviselők, nagyon köszönöm önöknek, hogy meghívtak, és köszönöm, hogy megadték a lehetőséget arra, hogy az operatív tapasztalatainkat megosszuk önökkel. Szeretném hozzászólásom egy részében a mandátumról szólni, ami a javaslatban szerepel, illetve az elszámoltathatóságról szól a második rész. Természetesen minden az ügynökség tapasztalatán múlik, az operatív perspektíván, illetve azon, amin az el, amit az elmúlt 15 hónapban eh, igazgatóként tapasztaltam. Ami a mandátumot illeti, a Tovább az előző hozzászólókhoz hasonlóan a tagállamok sebezhetőség jellemzésének fontosságát tudom kihangsúlyozni, illetve az ügynökség autonómiáját e feladat elvégzésével kapcsolatban. Ez jelen pillanatban egy kockázatelemzést végzünk az ügynökségnek, így lehetősége nyílik arra, hogy a sebezhetőségi elemzést objektív módon valósítsa meg. Ami pedig a kapacitást illeti, tavaly hiányosságokat tapasztaltunk, és egyértelművé vált, hogy a tagállamok, az ügynökség, az Európai Unió egésze több kapacitást igényel, több hadihajóra van szüksége, több berendezésre, amelyeket a külső határokra lehet vezényelni hosszú késedelem nélkül. Ami pedig a gyors reagálású vagy gyors tartalékos listát illeti, az ügynökség számára nagyon fontos, hogy saját berendezésekkel rendelkezzen, ahogyan azt a bizottság is javasolta jelenlegi szövegben. Ezen kívül pedig egy példát is említhetnék arra vonatkozóan, hogy mi történt az elmúlt hónap során a Frontex, mit, milyen munkát végzett. Kidolgoztuk annak lehetőségét, hogy légi megfigyelői szolgáltatásokat vásároljunk, és így a saját hiányosságainkat, vagy tagállami hiányosságokat tudjunk pótolni, amikor a tagállamok nem tudtak rendelkezésünkre bocsátani megfelelő légi közlekedési szolgáltatásokat. Az ügynökség szerepe esetében például jelen esetben elmondható, hogy a Frontexet nem tájékoztatják a tagállamok terveiről, hogyha külső határokon a határ ellenőrzés tekintetében pozícióikat csökkenteni kívánják, és hogy nemzeti határőrségük esetében, hogyha csökkentéseket akarnak megvalósítani. Ezért nagyon fontos lenne, hogyha a Frontex az operatív koordinációt javíthatná ebben a tekintetben. Azt is meg tudom erősíteni, hogy jelen pillanatban az ügynökség nem csupán a migrációs kérdésekkel foglalkozik, hanem olyan eseményekkel, amelyek egyébként a tavalyi események is bizonyították azt, hogy a menedékjoghoz való eh, hozzáállásunk, illetve a második és harmadik pillér közötti megosztást le kell küzdeni, ezen túl kell lépni, ugyanis például a novemberi terrortámadások után a Bel- és Igazságügyi Tanács azt kérte, hogy egy egészen pontosan Frontex-től, hogy a konfliktusos térségekbe támogassa a tagállamokat. Tehát ez példája annak, hogy a jelenlegi megbizatásunkon belül a Frontex jobb együttműködést valósított meg az Europollal és a bűnöldöző szervekkel. Aztán ott van a személyi adatok védelme. Tudom, hogy ez nagyon kényes kérdés, a javaslat ambiciózus, és csak annyit mondhatok, hogy például, ha az ügynökség támogatja a tagállamokat a konfliktus térségekben, amikor az európai határőrség csapatait a tagállamokban vezérlik, ahhoz, hogy hatékonyak legyenek és hozzáadott értéket termeljenek, a releváns adatbázisokat, mint például a Schengen információs rendszer, vízum információs rendszer, ezeket használniuk kell, és valószínűleg még hatékonyabb lenne, könnyebb lenne és átláthatóbb lenne, hogyha az ügynökség, mint olyan, hozzáférhetne ezekhez az adatbázisokhoz. Természetesen az elszámoltathatóság és a teljes körű monitoring rendszer megvalósítása mellett e személyes adatok használata tekintetében. Szeretném megemlíteni továbbá az egyéb bel- és igazságügyi ügynökségekkel való együttműködést, mint például az Europol. Az Europollal való együttműködésünk jelentősen javult, például az úgynevezett Petra projekt, amelyet a Triton művelet keretében valósítunk meg Olaszországban, és ki is fogunk terjeszteni. Ez megint csak példája a személyi adatok használatának, amelyeket a Frontex gyűjt, és egyéb bűnüldöző ügynökségekhez továbbít. Együtt kell működnünk továbbá az EASO-val természetesen annak érdekében, hogy kiegyensúlyozott határigazgatás valósuljon meg, ezre a Frontex hajlandó is, persze, hogyha a jogi keretrendszer jobban elő lesz készítve erre, akkor az ügynökségnek sokkal több lehetősége lesz arra, hogy együttműködjön ezekkel az ügynökségekkel. Ami a határőrséget illeti, elmondanám, hogy idén az ügynökség több mint 100 millió eurót fog fordítani a tengeri műveleteire, és valószínűleg az egyik legnagyobb előrelépés az, ha az ügynökség továbbfejlesztheti a parti őrséggel való együttműködést, illetve egyéb bűnöldöző ügynökségekkel és vámügynökségekkel való együttműködést. Természetesen az Európai Halászati Ellenőrző Ügynökség, vagy az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség, ezekkel egy kísérleti projektet hajtunk végre, ez pedig azt mutatja, hogy a jövőben rendkívül fontos lesz a külső határok igazgatása, megfelelő igazgatása szempontjából, hogy a Frontex jobban együtt tudjon működni a parti őrséggel, illetve a tengeri bűnöldöző szervekkel. Most pedig szeretném záró megjegyzéseimben megemlíteni, az alapvető jogokat, illetve az elszámoltathatóságot, és ez pedig saját személyi tapasztalatomon is alapul a Frontex vezérigazgatójaként. Azt hittem, hogy a Frontexhez hasonló ügynökség esetében nagyon fontos, hogy elszámoltathatónak és a demokratikus ellenőrzés tárgyaként megjelenőnek tűnjön. Ezt nagyon sokszor a szakbizottság is hangsúlyozta, és egyéb parlamenti szakbizottságok, hogy nemzeti parlamentek is meghívtak minket több alkalommal, és szerintem ez nagyon hasznos volt az ügynökség számára, hogy elszámoltatható volt, és hogy válaszolhatott a feltett kérdésekre. Az Európai Adatvédelmi Biztos, az Európai Ombudsman, az Európai Százmevőszék, az Európai Bíróság is kikérdezheti az ügynökséget, és ez nagyon hasznos az ügynökség számára, hiszen segít ez abban, hogy a szerződéseket betartsuk, illetve betartsuk az alapvető jogokat. Tehát csak meg tudom erősíteni, hogy én ügyvezetőigazgatóként igazgatóként úgy érzem, hogy fontos bizonyítanunk, hogy az ügynökségünk átlátható és elszámoltatható. De a tagállamok, illetve az ügynökség közös felelősség ez, és természetesen ezt időnként nehéz megérteni, az európai, az egyéb tagállamok számára, az Európai Uniós intézmények számára. Vannak olyan tevékenységek, ahol én ügyvezető igazgatóként egyértelműséget szeretnék látni, hogy lássuk, hogy ki miért felel és ki miért számoltatható el. A közös műveletek során a felelősség, az elszámoltathatóság nagyon fontos, hogy pontosan meg legyen határozva, és ezt nagyon fontosnak tartom ahhoz, hogy eredményes legyen az ügynökség. Köszönöm a figyelmet. Uh, Köszönöm szépen. Legyeri úr, nagyon örülnénk, hogyha itt tudna maradni, és meg tudná hallgatni azt, amit az előadó és az árnyék jelentéstevők szeretnének elmondani. Számunkra is rendkívül fontos, hogy meg tudja hallgatni az ő véleményüket, de mielőtt még a képviselőknek adnék szót, egy rövid előadást meghallgatunk majd az adatvédelmi biztos részéről is, illetve a képviselője részéről. Vija Virovszki úri a szó, parancsoljon! Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy itt lehetek a mai napon, és nagyjából ismertethetem az EDPS következtetéseit és ajánlásait az Európai Határőrség és Partiőrség témakörében. Az adatvédelmi biztos márciusban küldte el önöknek a véleményét azzal a szöveggel kapcsolatban, amelyet a bizottság javasolt az elmúlt év decemberében. Giovanni Butarelli, illetve én magam is úgy gondoljuk, hogy az adatvédelmi szabályoknak való megfelelés az Európai Határőrség és Parti Őrség sikerének a kulcsa. Tehát amennyiben a ezeknek a szabályoknak megfelel a határőrség és a parti őrség, akkor megfelelőképpen végezheti a munkáját. A migrációs válság, illetve a Franciaország és brüsszeli terrorista támadások egyértelműen abba az irányba billentették el a mérleget, hogy a személyes adatok védelme felől inkább a biztonság irányába kell ellépnünk. Jobban kell védenünk a határainkat, és az európaiak biztonságérzetét növelnünk kell. Mindannyiunk számára egyértelmű, hogy ehhez megfelelő cselekvésekre és megfelelő jogszabályokra van szükség. A szervezetbűnözés és terrorizmus elleni fellépés minden egyes európai intézmény fontos célkitűzése. Ez pedig azt jelenti, hogy az EDPS nem nyilván nem bólinthat rá semmilyen olyan intézkedésre, amely adatvédelmi szempontból nem kielégítő, ugyanakkor az EDPS-nek segíteni kell a politikusokat abban, hogy megfelelőképpen meg tudják védeni az Európai Uniós polgárokat, és hogy megtaláljuk azokat az arányos és kiegyensúlyozott intézkedéseket, amelyekben az adatvédelem és a biztonság egymás mellett érvényesül. Nagyon komoly visszaélések történtek adatvédelmi szempontból, migránsok, menedékkérők tekintetében, akik a legkitettebb csoportba tartoznak, és akiknek a legnagyobb védelemre lenne szükségük. Az Európai Bíróság természetesen mindenkivel betartatja az alapvető jogok kartáját, ugyanakkor mégis felmerültek ezzel kapcsolatban aggályok, és szeretném azt az öt aggályt ismertetni most önökkel, amelyek felmerültek az elmúlt időszakban, és amelyeket meg kell oldani. Ezzel, ez, ezzel az öt pont alatt szeretném egyértelműen elmagyarázni az adatvédelmi biztos ajánlásait. A holland elnökséggel több ízben, is tapaszt, több ízben is találkoztunk már, és reméljük, hogy ezeket az ajánlásokat figyelembe tudják majd venni. A Frontexnél is jártam két ízben az elmúlt évben, és természetesen Ledgeri úrral is több ízben találkoztam Brüsszelben. Na most nézzük az aggályokat. Az első probléma a kettős célkitűzés problematikája, vagyis a migráció kezelése, illetve a jogszabályok végrehajtása. Természetesen elsődleges fontosságú, hogy milyen célból kezelik a személyes adatokat, mert csak így érvényesülhetnek az alapvető adatvédelmi célkitűzések. Tehát két célkitűzésnek kell egymás mellett megvalósulnia, a legitimitás, a hasznosság és az arányosság alapelvei mellett. Ezért azt javasoljuk, hogy válasszák jobban szét ezt a két célkitűzést, és ez tisztábbá teszi majd a helyzetet. Természetesen arányosnak kell lennie a személyes adatok kezelésének, vagyis mindenképpen figyelnünk kell, hogy milyen célból gyűjtötték be és használták fel később ezeket a személyes adatokat. Csak így találhatjuk meg a megfelelő egyensúlyt, a migrációs problémák kezelése és a biztonság garantálása között. A személyes adatok védelménél természetesen a migránsok és menedékkérők jogaira is gondolunk, és sajnos ebben a tekintetben nem volt előrelépés, pedig szükség lenne erre. Ez tehát az első fontos ajánlásunk. A jogbiztonság és átláthatóság a második téma. Itt azt javasoljuk, hogy az ügynökség folyamatban lévő ügyeinél, illetve az operatív cselekvéseknél vizsgálják meg, hogy hogyan történik az adatok begyűjtése, illetve hogy milyen adatkategóriákat használnak, és milyen adatkategóriába tartozó adatok haladnak át az ügynökségen. Az új ügynökség természetesen szintén meg kell, hogy feleljen az adatvédelmi biztos ellenőrzésének, és az EDPS folyamatosan vizsgálja az elszámoltathatóságot is. Pabrix úr véleménye, illetve a bizottság is megemlíti az elszámoltathatóságot, és ez az imént megjelent az előadó bevezető szavaiban is. sokkal jobban meg kellene határoznunk, hogy milyen célból gyűjtik be az adatokat, és örömömre szolgál, hogy ezzel Legeri úr is egyetért. A következő fontos aggályunk, a negyedik pont, az Európai Unión kívülre történő átadása a személyes adatoknak. Meg kell vizsgálnunk, hogy milyen harmadik országba kerülhetnek át az adatok, többek között a személyek visszafordításának kapcsán, és úgy gondoljuk, hogy azt a megfogalmazást kell elfogadni, amelyet a tanács képviselt a közös álláspontban. Ötödik pontunk az alapvető jogok biztosításáról szól. Itt a bizottság eredeti javaslatára szeretnék kitérni a legfontosabb az, hogy tájékoztassuk az adatalanyt arról, hogy az adatait begyűjtik, hogy milyen adatvédelmi jogai vannak, és hogy milyen célra fogják felhasználni ezeket a bizonyos adatokat. Itt ismét megemlíteném a migránsok és a menedékkérők védelmét, hogy mindenkinek olyan nyelven magyarázzák el a jogait és ezeket a szabályokat, amely, a, amely számára érthető, illetve hogy az életkorának megfelelő és érthető magyarázatot kapjon. Amennyiben az intelligens határcsomag elfogadásra kerül, akkor nem lehet már visszalépni és újra módosítani az adatvédelmi szabályokat. Éppen ezért szeretnénk felajánlani a segítségünket a társjogalkotók irányába, hogy minden egyes az imént felvetett kérdést megfelelőképpen tudjanak majd kezelni a trialógus során. És természetesen mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a nemzetközi biztonság szintjén, illetve a migráns válság szintjén mik az elmúlt hónapok eseményei, Figyeljük az intelligens határcsomag alakulását, illetve a bizottság két múlt heti közleményét. Rengeteg adatot gyűjtenek be, és ezek közül az adatok közül nagyon sok harmadik országos állampolgárokra vonatkozik, tehát egyértelműen meg kell állapítanunk és ki kell mondanunk azt, hogy nem lehet minden egyes harmadik országból érkező állampolgárt potenciális gyanúsítottnak tekinteni az EDPS nagyon szépen köszöni a lehetőséget, hogy bemutathatta a véleményét. Szeretnénk köszönetet mondani a bizottságnak és a holland elnökségnek az eddigi információ cseréért, és köszönjük a parlamentnek is, hogy folyamatosan tájékoztatást kaptunk. Köszönöm szépen, most az árnyék jelentéstevők eh, jönnek, körülbelül 15-en jelentkeztek. Remélem, hogy sikerül kellő időt fordítani erre a nagyon fontos témára. Úgyhogy van most időnk, de mindannyian fáradtak vagyunk, ma utaztunk ide Strasbourgba, este van, úgyhogy kérem, hogy mindenki szorítkozzon a lényegre, hogy még a többi napi rendi ponttal is foglalkozhassunk. Eh, Niedermüller Péter következik az SND nevében. Köszönöm szépen, elnök eh, úr. Próbálok nagyon röviden beszélni, akkor tehát Pavrik úrnak szeretnék köszönetet mondani azért, hogy annyira hajlandó volt az együttműködésre, és még mielőtt a részletekbe bocsátkoznék, három általános megjegyzésem lenne. Először is frakcióm általánosságban támogatja annak az elképzelését, hogy egy európai határ és parti őrség jöjjön létre. Ez egy új eszköz lenne arra, hogy a menekültek eh, ket eh, az Európai Unión kívül tartsák. Nos, ehelyett inkább egy holisztikus megközelítést kellene alkalmazni a migrációval kapcsolatban. A bizottság javaslata nagyon ambiciózus, ugyanakkor viszont túl gyorsan állították azt össze, ezért bizonyos területeken egyértelműség hiányzik belőle. Az Európai Parlament szerepe demokratikus ellenőrzésként az ügynökség esetében, illetve a döntéshozatali folyamat esetében nagyon marginális. Az Európai Parlamentnek a szerződés által biztosított szerepet kell nyújtani, és hadd említsek meg még további részleteket, talán még hat fontos pontot. Az első már elhangzott, ez pedig a közös felelősség, a megosztott felelősség kérdése. A bizottság javaslata egyáltalán nem egyértelmű azzal kapcsolatban, hogy ki miért felel, hol, mikor és hogyan a felelősség és az elszámoltathatóság az ügynökség fellépéseivel kapcsolatban a tagállamokkal együtt nagyon sok területen, mint például a visszaküldések, az adatvédelem, az alapvető jogok, ezekkel kapcsolatban nem egyértelmű, Fabrix úr jelentése nagyobb egyértelműségre törekszik, de szerintem még további pontosításra van szükség. A következő pedig, hogy túlzottan nagy hangsúlyt kap a visszaküldés. Egy visszaküldési hivatalt szeretnének felállítani az ügynökség keretében, ami nem csak támogatná, segíteni a tagállamokat a visszaküldési műveletekben, hanem e műveletek kezdeményezésében, és ez hibás üzenetet küld. Ugyanis ez az ügynökség egy visszaküldési ügynökségé válhat majd. A harmadik pont pedig az alapvető jogokhoz kapcsolódik. Én üdvözlöm a bizottság javaslatát, mint például a panasztételi mechanizmus esetében, ami nagyon jó kiinduló pont, de ahogyan elhangzott engem, nagyon aggaszt az, hogy kivállalja a felelősséget az alapvető jogok megsértéseért. Megint köszönetet mondok a jelentéstevőnek az hozzáállásáért. A következő pedig a mentési műveletekre vonatkozik. Az ügynökség nagyon sok új hatáskört kap, azonban nem beszél arról, hogy humanitárius vészhelyzetekben, illetve az Európai Unió külső határain milyen kutatási és mentési műveletekbe vehet részt. Nagyon fontos, hogy az átfogó keresési és mentési műveletek, illetve a korai beavatkozások segítség a humanitárius ügynökségeket, ez pedig alapvető eleme az Európai Unió külső határvédelmének és az új ügynökség feladatkörének is fontos részét képezi. Aztán az ügynökség struktúrája az intézmények szerepében a vezérigazgató javaslat szerint nagyon fontos szerepet játszik, az igazgató tanácsnak pedig nagy befolyása lesz, a legfontosabb kérdésekre, a bizottságnak, a tanácsnak is van szerepe, az Európai Parlament azonban peremre szorult. Véleményem szerint, hogyha az ügyvezető igazgatónak ilyen fontos szerepe van, az Európai Parlament nek eh, sokkal határozottabb szerepet kell biztosítani, például az ügyvezető igazgató kinevezésében. A következő pedig a költségvetési átláthatóság az új ügynökségnek a bizottság eh, javaslata szerint jelentős hatáskörei lesznek a visszaküldések terén, és ahhoz, hogy a prioritásainkat a költségvetés homályossága ne ássa alá, biztosítanunk kell, hogy a költségvetési tételeket megfelelően állítják össze ahhoz, hogy lássuk hogy a visszaküldési műveletekre, krízis helyszínekre hogyan és mennyi költségvetést fordítanak. Ennek alapján megalapozott döntéseket hozhatunk, akár a megnövelt finanszírozásról. Köszönöm szépen. Köszönöm, Péter, mondja az elnök, az ECR jelentéstevő, árnyék jelentéstevő Helga Stevens. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a szöveg elkészítéséért. Remélem, hogy az a munka, amit eddig elvégeztünk, az egyértelműen mutatja a jó együttműködésre való nyitottságot, és ez talán megmarad a jövőben is. Gondolom, hogy mindenki számára egyértelmű, hogy ennek az új szövegnek hatékonynak kell lennie, és ezt gyorsan el kell fogadni az Európai Unió nem engedhet meg magának még egy olyan évet, mint az elmúlt év, tehát mindenképpen fel kell lépnünk ezek ellen a nyomások ellen, és tudjuk, hogy körülbelül mi vár ránk a következő hónapokban és években. Mire van szüksége az Európai Uniónak? Az Európai Uniónak olyan mechanizmusra van szüksége, amely megvédi a határokat, megvédi az Európai Uniót, jó működést biztosít a Schengeni zóna számára is, megfelelő védelmet nyújt a Európai Unióba érkezőknek. Reméljük, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt az ügynökség, a Frontex, a külső határok védelme és a tagállamok szuverenitása között. Éppen ezért támogatom azt, hogy az Európai Bizottság, a Frontex minden egyes véleményét és ajánlását minősített többséggel kell, hogy elfogadja a tanács. A Frontex nem nyújt támogatást azoknak a tagállamoknak, amelyek nem hajlandóak az együttműködésre, és amelyek nem fogadják el a segítséget a Frontextől, vagy amelyek hátráltatják más tagállamok előrehaladását ezen az úton. Azok a tagállamok, amelyeknek ilyen nem együttműködő állammal van közös határuk, lehetőséget kell, hogy kapjanak arra, hogy lezárják ezeket a határokat. A nemzeti parti őrségeket is össze kell hangolni, hogy közösen tudjanak fellépni, és közös hatékonysággal tudják megvédeni az Európai Unió külső határait. Az egyértelmű, hogy a tagállami források végesek, de az is egyértelmű, hogyha a kommunikációt, a kapacitásépítést és a tapasztalatokat megosztják a tagállamok, akkor sokkal előbbre juthatnak kulcsfontosságú elem mindannyiunk számára az információ megosztása. A tagállamoknak meg kell osztani egymással az információt, a sebezhetőségi problémákat és a gyenge pontokat is ezeknek az információknak a Frontex számára is hozzáférhetőnek kell lenniük. Éppen ezért fontos, hogy a tagállamok a megfelelő európai adatvédelmi rendszerekbe bevigyék a vonatkozó adatokat. A sebezhetőségi elemzés szerepel a szövegben, sőt, ennek nagyon fontos eleme. Az Európai Uniónak olyan politikákat kell kidolgoznia, amely képes megállítani ezeket a negatív folyamatokat és a jelenlegi válságot a jelenlegi válság nem biztos, hogy ugyanaz, mint azok a válságok, amelyek a közeljövőben vagy a távoli jövőben várnak ránk, tehát fel kell készülnünk arra, hogy a helyzet bármikor változhat, és így kell az Európai Uniós szabályokat megállapítanunk. Még egyszer köszönöm az előadónak a munkát, és várom a további együttműködést. Köszönöm. Natalie Grisbecknek adok szót az ALDE nevében. Köszönöm, elnök úr, néhány szót bevezetőül, hogy bemutassam frakciónk álláspontját, amely szorosan kapcsolódik azon szavakhoz, amelyekről Helga, amelyekkel Helga beszámolt a témáról. A Schengeni térséget illetően vagyunk győződve számosan arról, hogy a Schengeni térség csak úgy működhet, hogyha a külső határokat megfelelően hatékonyan védjük. Nos, most 30 évvel a Schengeni térség létrehozása után fedezzük fel, úgymond ironikusan szól ezt a nyilvánvaló tényt. Tehát ez a szabad mozgás biztosító térség egy alapvető vívmány, az egyik legláthatóbb konkrét eredménye annak, amit az Európai Unió tesz. Hogyha tehát ezt meg akarjuk őrizni, illetve Európát meg akarjuk őrizni, belső határok nélküli térségként, akkor nyilvánvalóan meg kell ér, erősítenünk, védenünk kell külső határainkat. Ez alapvető jelentőségű Európa számára, illetve az európaiak számára, nem csupán a gazdasági szereplők számára, hanem a polgárok számára is akik egy közös identitással rendelkező térségben élnek. Tehát itt most a részletekbe bocsájtkozás helyett frakcióm árnyékjelentéstevőjeként szeretném kiemelni, hogy nyilvánvalóan támogatjuk a rendelet javaslatot, a határ és parti őrség létrehozását, amely egyfajta első szakasza ennek a folyamatnak egy elengedhetetlen szakasza, ez jó irányba mutat ez a folyamat, tehát a külső határok európai szintű védelmének kialakítása. Ugyanakkor még szeretnék kiemelni néhány pontot, amivel kapcsolatosan majd módosítókat nyújtunk be, hiszen itt néhány hete hallunk arról, hogy egyes vezetők ezen parti őrségről úgy beszélnek, amely majd minden nehézséget megold majd, minden kihívást, amely a migráns válsághoz kapcsolódik európai területen, illetve az európai külső határok tekintetében. A frakciómon belül számosan kérték, hogy vizsgáljuk felül a Frontex rendszerét, már több éve tesszük ezt, erőteljesebb hatáskörökre van szükség, és egy olyan költségvetés, amely megfelel ezeknek az igényeknek, sok feladatunk van, tehát még ennek eléréséig kértük természetesen már hosszas ideje, hogy egy valódi európai határőrség alakuljon ki. Ezek a mai javaslatok tehát jó irányba mutatnak, támogatjuk őket. Szeretnék még visszatérni néhány pontra, egészen gyorsan. Itt van például ez az elképzelés a bizottság javaslatát illetően, hogy egy közvetlen beavatkozású egységet lehessen létrehozni, hogyha fenyegetés alakul ki a Schengeni térségen belül. Nos, többen jobban szeretnék megérteni, hogy hogyan lehet ezt az ellenézést lebontani, melyet számos tagállam kifejezésre juttatott ezen védelmi eszközt illetően a Schengeni térség egészére irányulóan. Aztán a második dolog, egyfajta kockázatelemzési központ és kockázatelemzési jelentés elkészítése, illetve a sérülékenységi jelentés kialakítása a tagállamok határaira vonatkozóan. Értem a különbséget a kettő között, tehát az egyik egy állandó felügyeletet jelentene az adott helyzet monitorozását, a másik pedig a 18-as cikk szerinti mechanizmus beindítására adna lehetőséget. Ugyanakkor felmerül bennem a kérdés, hogy ez egyfajta megkettőzését jelentheti a feladatoknak. Nem tudom, hogy nem lenne jobb egyetlen központban összefogni ezeket a feladatokat, amely ö, valós időben vizsgálja a kialakuló helyzeteket. Aztán a jelentéstevő hatékony és gyors munkát szeretném üdvözölni és a koordinációs egyeztető tevékenységét, és természetesen egyetértek a jelentéstevőben vel abban, hogy itt mindenféleképpen egy hatékony ügynökségre van szükség, ugyanakkor itt nem a megkettőzés vett fel bennem kérdéseket, hanem a felügyeleti testület megszüntetésére irányuló javaslat. Nem tudom, hogy itt miféle hatalmi egyensúly alakulhat ki az ügynökségen belül, esetleg egyfajta kockázat alakulhat ki hogy az elemek nem töltik be a bizottság elképzeléseinek megfelelő eredeti funkcióikat. Aztán vannak itt még nagyon fontos kérdések, amelyeket azt hiszem, hogy pontosítani kell, így a mentési akciók, a humanitárius szempontok, a visszatérési iroda, feladatköre, és az alapvető jogok védelme nyilvánvalóan. Ezek a főelemek már itt felvetődtek az imént nagyon világos formában az ügynökség munkatársai részéről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sky Keller a Zöldek árnyék jelentéstevője, tessék. Köszönöm szépen. Te akarsz először tessék akkor? Elnézést kérek, mondja az elnök. Bocsánatot kérek. Így írtuk föl, és a napi renden is így lehetett látni. Úgyhogy két, kétszeresen is bocsánatot kérek. Úgyhogy az adminisztrációt, eh, az adminisztrációt lehet hibáztatni, ám Berina Valbeol. Muchas gracias. Köszönöm szépen. A GUE nevében, a GUE részéről soha nem értettünk egyet a Frontex elképzelésével, ugyanis nem az a célja, hogy életeket mentsen, hanem a határellenőrzéssel foglalkozik, a határvédelemmel, tehát a migráns ellenségként tünteti fel. Ez alapvető fontosságú az erőd jellegű Európa szerepében, illetve a migráció kriminalizálásában. A Frontexre vonatkozó új javaslat keretében pedig ez csak egy kevésbé ember, még kevésbé emberséges ügynökségé változik. Azt hiszem, hogy ezekben a pillanatokban már jól láthatjuk ennek az erőszerű Európának a falak, a kerítések Európájának a következményét, és ezt a vitát a valóságon kívül nem lehet lefolytatnunk, ne mondha, ne gondoljuk azt, hogy mondjuk az emberek, hogy nincs több ezer ember, aki rettenetes körülmények között él, több ezren, százan vesznek oda a tengeren, és több ezer ember deportálnak. Ez a következménye az erőd Európának, amelynek a részét képezi a Frontex is. Ezekben a pillanatokban nem nagyobb határellenőrzésre van szükség, nem több határ őrre van szükség, nem a arra van szükségünk, hogy az olyan országok, mint Törökország például börtönőrként lépjen fel. Nem a Frontexre van szükségünk, se a régire, se az újra, hanem hogy Európába biztonságos útvonalakat biztosítsunk. A nemzetközi jog tiszteletben tartását, az emberi jogok tiszteletben tartását követeljük, és én ezt ebben a javaslatban nem látom. Az sem egyértelmű, hogy a jogokról való tájékoztatás, illetve a panasz mechanizmust akkor adják az embereknek, amikor megfulladnak, amikor tengerbe fulladnak, amikor a határon mérgezik őket, vagy amikor Törökországba szállítják őket. Ez a javaslat a migránsokat úgy kezeli, mintha bűnözők lennének. Az teljes javaslat szöveg a migrációt a biztonság hiányával keveri össze, sőt, a migrációt a terrorizmussal teszi egyenlővé. Így módon pedig folyamatosan olyan úgy állítja be, mintha a Schengeni biztonsághoz védeni kell a határainkat. Hát mitől? Nem ellenségekről beszélünk, hanem olyan emberekről, akik jövőt akarnak a gyerekeik számára. Úgy tűnik, hogy a szélső jobb fogalmazta meg ezt a szöveget, ezt a rendelet tervezetet. Mi a GUE részéről nem értünk egyet sem a szükségességgel, sem a célkitűzésekkel, sem egy javaslat szellemiségével az új Frontex szellemiségével. Úgy tűnik, hogy a tanács részéről egy címváltoztatást javasoltak, mondhatnánk úgy, hogy deportáló ügynökség, visszaküldő ügynökség, vagy több ezer ember kényszeri, kényszerű visszaküldését vel foglalkozó ügynökségnek is nevezhetnénk. És ez, szeretném elmondani, hogy emberiesség ellen elkövetett bűntett. Gyakorlatilag a teljes javaslatot módosítani fogjuk, ha tehetjük. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök most a Koszká Keller. Thank you. Thanks. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani az előadónak is, és köszönöm mindenkinek, aki eddig elmondta a véleményét. Néhány igen konkrét kérdést szeretnék feltenni a bizottságnak, hogyha van még lehetőség a válaszadásra. A 26. cikk 2b pontjával kezdeném, ahol megjelenik az, hogy a Frontexnek információt kell nyújtania a tagállamoknak, egészen konkrétan a visszafordítási harmadik országokról van itt szó, de az nem jelenik meg a szövegben, hogy a Frontexnek milyen információt kell nyújtania a tagállamoknak általános helyzetről szóló információ, vagy ezek az országokról szóló jelentések, hogy egyáltalán milyen információról van itt szó a 2B-ben. És megint csak a bizottsághoz szólnék, a hotspot zóna mit jelent. Tehát azt tudjuk, hogy vannak a hotspotok, de mi a hotspot zóna? Ez ugyanaz, vagy a hotspot zóna egy kicsit szélesebb, mint maga a hotspot? Ez is egy konkrét kérdés lenne a bizottság irányába. A zöldek nevében annyit már elmondhatok, hogy néhány, vagy talán inkább jó néhány módosítót be fogunk mi is nyújtani. Természetesen elmondtuk már a véleményünket ezzel kapcsolatban az árnyékjelentéstevők ülésén, és az előadó reagált is ezekre, ezek főleg alapjogi kérdések. Köszönöm minden egyes kollégának, aki hozzászólt azzal kapcsolatban, hogy a mentést és a kutatást hatékonyabbá kell tenni, illetve hogy a nemzeti partiőrségeket össze kell hangolni. Több kolléga is elmondta már, hogy a parlamentnek komolyabb szerepet kellene kapnia ebben a kérdésben, illetve abban, hogy hogyan választják ki az ügyvezető igazgató személyét, illetve hogy milyen hatáskörökkel rendelkezik az ügyvezető igazgató, és hogy milyen kapcsolatot kell tartaniuk más ügynökségekkel. Az én véleményem, a mi véleményünk szerint nagyon fontos, hogy a harmadik országokba való visszatérést elkülönítsük a harmadik országokból való visszatéréstől. Úgy gondolom, hogy amennyiben összemossuk ezt a két kérdést, akkor rendkívül nehéz lesz majd az alapjogi kérdést felmérni, illetve az emberi jogokat és az emberi méltóságot biztosítani. A Felelősség tekintetében is voltak problémák a Frontexnél, egyszerűen sok esetben nem lehet eldönteni, hogy ki a felelős, a küldő ország vagy a Frontex. A panaszkezelési mechanizmusok kapcsán is be fogunk majd nyújtani módosító indítványokat annak érdekében, hogy ez a jelentéssel összehangolható legyen azzal a jelentéssel, amit Roberta Metzolával együtt készítettünk el. Ez lesz tehát a harmadik téma, amiben módosítókat fogunk benyújtani, és természetesen a Frontex beavatkozásával kapcsolatban is a tagállami eljárások kapcsán. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az EDPS jelentését hatékonyabban figyelembe vegyük. Sajnos nem volt lehetőség arra, hogy az EDPS elmondja a véleményét, mielőtt a bizottság elkészítette az eredeti javaslatát, pedig az üdvös lett volna, és lenne még két kérdésem, tehát nem annyira konkrétak, mint az előzőek, de megjelenik a szövegben, a szöveg elején, hogy a Frontexnek feladata az, hogy a belső biztonságot garantálja. Ledgeri úrnak és a bizottság képviselőjének irányába kérdezem, hogy természetesen a határokon ellenőrizni kell, hogy ki lép be, illetve hogy mi lép be, tehát a fegyver csempészeket meg kell állítani, de attól még, hogy ezt megtesszük, a belső biztonságot nem fogjuk garantálni. Tehát szeretném megkérdezni, hogy a Frontexnek milyen szempontból feladata így, a belső biztonság garantálása. És lenne még egy kérdésem, ugyanis azért felmerültek a pénzügyi kérdések, éppen ezért számunkra nagyon fontos az, hogyha a Frontex új kompetenciákat kap, és minden úgy történik majd, ahogy azt a bizottság javasolta, akkor mire becsülik majd a Frontex éves költségvetési igényeit, legalább egy körülbelüli számot mondjanak. Köszönöm szépen, FDD részéről Karao nincs itt, né? akkor Madberg asszony fog beszélni a nevében. Tack för ordet, herr ordförande, och tack för information. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a tájékoztatást. Van itt tehát egy új ügynökség, melynek feladata a külső határok védelme lesz. Számomra ez egy pánik intézkedésnek tűnik a jelenlegi rendszer összeomlását követően a Frontexnek kellene lennie annak a fórumnak, amely védi a határainkat. A Frontex műveletei nagy részét a mentési műveletek teszik ki. Az ügynökségnek kellene felelnie a határokért, különösen a tengeri határokért, de mit fognak majd pontosan tenni azon túlmenően, hogy mentési műveleteket hajtanak végre, ezt szeretném önöktől megtudni elhangzott, hogy ez nem jelent beavatkozást a nemzeti szuverenitásba, mégis így lesz ez, ugyanis ez az ügynökség behatolhat a tagállamok területére, ha úgy véli, hogy hiányosságok merülnek fel, vagy aggodalmat keltő tényekre derül fény. Kérdés az, hogy ki fog dönteni és hogyan arról, hogy fennállnak a feltételei egy ilyen jellegű műveleteknek. Ki ítéli meg, tehát hogy hiányosságok lépnek-e fel, ami pedig a visszatérés kérdéskörét illeti, hogyan akarják megoldani ezt a problémát. Svédországban 80 ezer személy tartózkodik, akiket a következő két évben vissza kellene küldeni. Kérdésem az, hogy hogyan lehet ezt végrehajtani. Úgy vélem, hogy a tagállamok részére biztosítani azt a lehetőséget, hogy ellenőrizzék a saját határaikat, ez lenne a megfelelő, hiszen a Frontex jelenlegi feladata már a külső határok véd. Köszönöm szépen, Libreton a RMF. Merci, monsieur. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet mondanék Pabrix úrnak, aki remekül vezette a munkánkat ez a szöveg a migráns válsághoz kapcsolódik, ez soha nem látott méreteket öltött az Európai Unióban. A Frontex nem volt képes megfelelni ennek a feladatnak, bizonyítékát szolgáltatta hatékony talanságának, és ezért egy új ünnökség, a határ őrizeti ünnökség fogja felváltani. A kezdeti szöveg igencsak aggodalmat keltő volt a nemzeti szuverenitás szempontjából, Pabrix úr munkájának köszönhetően a szöveg minősége javult. Ugye itt van ez a felügyeleti tanács, ennek a megszüntetés az ügynökségen belül, ez kisebb bürokráciát jelentenek, örülök. Aztán itt nyomatékosította azt a tényt is, hogy az ügynökség segítse a tagállamokat ahelyett, hogy velük versengve lépne fel, tehát segítségnyújtásról van szó, amely kifejezés ugye itt az alázatról tanúskodik, ez tehát jó irányba mutat. Itt az ügynökség felel a parlament, illetve a tanács előtt, ez világosabban megjelenik a jelenlegi szövegben, és a sérülékenységi értékelést át kell adnia majd ezen két intézménynek. A kapcsolattartó tisztviselő, aki egyfajta kém a Eh, az ügynökség részéről a tagállamoknál. Hát ez nem minden tagállamnál fog működni ez a személy, hiszen nem minden eh, tagállamnak van külső határa, ez mindenképpen jó irányba mutat, de ez nem elégséges. A szöveg igen erőteljesen támadja a nemzeti szuverenitást. Ez a kapcsolattartó tisztviselő továbbra is eh, szerepel majd a legtöbb tagállamban. Egyfajta kémről van itt szó, akit eh, az ügynökség védelme alatt helyeznek el az adott tagállamokban, hát ez szerintem elfogadhatatlan. A sérülékenység értékelés az ügynökség részéről szerintünk szintén elfogadhatatlan. Ha egy tagállamnak problémái vannak, akkor helyes, hogy a szomszéd állammal erről eh, eszmét cseréljen és közös megoldást találjanak a problémára, de a tagállam helyzetét egy adott ügynökség felügyelte alá helyezni szerintem ez elfogadhatatlan. A sérülékenységi értékelésnek pedig konkrét következményei lehetnek. Ez az ügyvezető igazgató döntése, aki felhívja a tagállamot a korrekciós intézkedések végrehajtására. Van egy másik dolog, amelyet szintén elfogadhatatlannak tartok, ez a gyors beavatkozású tartalékegység, az ünnökség rendelkezésre álló személyekről van szó, szintén túlzott központosítás, központosítást jelent. El lehet ugyanis képzelni, hogy egy tagállam segíti a másikat annak kérésére, de ilyenfajta tartalékegység felállítása nélkül. Aztán itt van a cikk, amely leginkább zavar minket a 18-as, a gyors reagálásról. Ez lehetővé teszi az EU-nak, hogy autoritár módon beavatkozzon, hogyha egy tagállam nem képes korrekciós intézkedéseket végrehajtani, amelyeket az ügynökség tervez. Hát Fabrik szónak mindenképpen tiszteletre adózunk, javított a szövegen, a bizottság volt kezdetben, aki ezen végrehajtási aktus révén akarta a tagállamok erre utasítani, most jobb a helyzet. Most a tanács minősített többséggel dönt egy ilyen intézkedésről, de ez mindenképpen támadás a nemzeti szuverenitás ellen, és ez számomra, illetve a frakcióm számára teljes mértékben elfogadhatatlan. Néhány általános megjegyzés. A 21. század van. Láthatjuk, hogy a nemzet koncepciója ismét megerősödik, akár akarjuk ezt, akár nem. Ez a szöveg nem veszi számításba ezt a történelmi epizódot, meg fogja erősíteni az euroszkepticizmust, ezt láthattuk a holland népszavazás kapcsán is, a Brexit kapcsán megint csak látni fogjuk, és mindenhol ezek a szavazatok, amelyeket önök populistának minősítelek, valójában a nemzeti szuverenitás támogató szavazatok. Kollégák, köszönöm szépen, hogy eh, ilyen türelmesen várnak. Kérem, hogy eh, most már olyan két percben eh, próbáljuk korlátozni a hozzászólásokat, akkor lenne időnk, hogy a bizottság is hozzászóljon a végén, vagy akár elnökség, akár a Frontex a jelentéstevő a végén, úgyhogy kérem, hogy akkor egy olyan két percben próbáljuk ezt meg betartani. Koei úr, következik, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó magam is. Köszönetet mondok Pabrix kollégának ezért a rekordidőért. Azt hiszem, hogy az európai polgárok most azonnal kérik az Európai Parlament beavatkozását ebben az ügyben ahogyan más kollégák elmondották, ez egy lépés a helyes úton, de nem oldja meg az összes problémánkat. Más intézkedésekre is szükség lesz még. Négy gyors kommentár részemről az első. Kiemelem, hogy vannak itt különbségek az új rendszer, illetve a sérülékenységi értékelés között, amely a bizottság javaslatában szerepel. A két mechanizmus nem helyettesíti egymást, mindkettő célja az, hogy növeljék a tagállamok bizalmát. A hatályt tisztázni kell mindkét eszköz esetében, illetve ezek kiegészítő jellegét. Attól eltérően, ahogyan ezt egyes kollégák kifejtették, úgy vélem, hogy a sérülékenységi értékelés esetében fontos arra emlékeztetni, hogy itt vezető szerepet játszik majd az új egy ügynökség. Ne a prior evaluation csapdájába, amely a korábbi rendszerben messz szerepelt. Egy adott felfüggesztés a Schengeni térség hatája alól, ez egyfajta végső megoldás kell, hogy legyen, és az egyébként is szerepel már a Schengeni kódexben. Bizonyos feltételek mellett lehetséges egy ilyen megoldás. Ezen rendelet nem arra szolgál, hogy a már létrehozott mechanizmust, melynek a jogi végrehajtás módja világos, egy másik jogi eszközzel váltsa fel. A harmadik megjegyzésem. A jövőbeli határőrségnek aktívabb szerepet kell játszania a visszatérési műveletek végrehajtásában. Egy hiteles visszatérési politika az érem másik oldala, egy nagyvonalú befogadási politikához képest. A két dolgot nem lehet egymástól elválasztani. Végezetül elnök úr felhívjuk a bizottság figyelmét arra, valamint Dekoszta úr figyelmét, hogy van itt egy fontos körülmény. A legnagyobb mértékben tisztázni kell, hogy ezen új ügynökség sokoknál fogva a 656 2014-es rendelet alapján kell, hogy álljon, amely a hatásköröket tisztázza a Frontex által vezetett műveletek esetében is, különösen ami a kutatási, felderítési és mentési műveleteket illeti. Az én értelmezésemben a 2014 656-os rendelet alkalmazása automatikus kell, hogy legyen, hogyha viszont a bizottság jogi értelmezéssel rendelkezik, akkor be kell, hogy foglalja ezen ügynökség szabályozásába azt a rendelkezést, mely szerint ezen ügynökség megfelel a 656 per 2011-es rendeletnek. Mario? Köszönöm szépen, Claude. Ellentmondásos érzéseim vannak, ugyanis minden egyetértünk abban, hogy erre szükség van, a Schengeni rendszer végrehajtására szükség van, a válság megoldást igényel, és ez lehet az egyik megoldás. Másrésztről viszont egyelőre nem értünk egyet a menekült politikákkal kapcsolatban, és nem látom be, hogy hogyan hozhatnánk végleges döntést erről az új rendszerről, anélkül, hogy tudnánk, hogy milyen közös menekültügyi politikát alakítunk ki. Ugyanannak az éremnek a két oldaláról beszélünk, a visszaküldés és a menekült jog illetve menedékjog. Új form, a szolidaritás egy új formájáról beszélünk, vagy miről? Véleményem szerint ennek az egész dolognak a hatáját sem határozták meg pontosan, mert a parti és határőrség a különböző tagállamokban nagyon sok különböző funkcióval rendelkezik. Most a migrációs nyomásra kell valahogy reagálnunk ezzel, vagy a parti őrség egyéb állandó általános feladatait is ellátná és hogyha az európai teljes Schengeni határt nézzük, sokkal eltérőbb a rendszer, hogyha mondjuk az Oroszországgal való határt nézzük. Egészen más dolgokról beszélünk. Lettország korábbi védelmi minisztere nagyon jól értette, hogy egyfajta hibrid zöld migránsok az orosz határól jönnek át, Lengyelország, Lettország, Finnország, Észtország, stb. Tehát ez az új operatív rendszer az ilyen rendszerekre, helyzetekre is vonatkozik, vagy sem? Szerintem nagyon világosan ki kell mondanunk, hogy ez nem az ilyen jellegű biztonsági fenyegetettségekre vonatkozik, hanem a migrációs fenyegetettségekre. Ugyanis ez nyilván kitér, vagy kiterjed a NATO-val való együttműködésünkre, de ez egyértelmű funkció a menedéki jogi politika meghatározása lenne először, és utána beszélhetünk az ügynökségekről, mennyi munkaerőre van szükség. Nyilván sürgetően szükség van technikai megoldásokra. Ezt látjuk Görögországban, máshol is a regisztrációs rendszerek, illetve egyéb dolgok. Végül, de nem utolsó sorban az adatvédelem, ugyanis ez az én igazi területem. Úgyhogy én attól tartok, hogy még akkor is, hogyha teljes mértékben tiszteletbe tartjuk a magas szintű adatvédelmi hatóságokat, az alapvető dolog az az, hogy milyen adatokra van szükségünk és mire. És hogyha migrációs kérdéseket nézzük, nem csupán a sürgőségi helyzetben három hónapig használható adatokról beszélünk, hiszen ezeket az adatokat az integrációs folyamatban akár három évig is fel kell tudnunk használni. Hogyan fogjuk az adatokat gyűjteni, hogyan fogjuk azokat összeállítani. Migrációs politika tekintetében ezeket is meg kell beszélnünk. A regisztráció nagyon lassú, ezt látjuk, de a további integrációhoz, az áttelepítéshez, illetve áthelyezéshez is szükség van az adatokra, úgyhogy nagyon sok nem egyértelmű kérdés van, és nem csupán arról beszélünk, hogy most készen állunk-e valamilyen közös megoldásra. Köszönöm, Mario. És Oui. Úgy vélem, hogy itt egyre szürrealistább vétel zajlanak itt a szakbizottságban, hiszen itt mindenki azt mondja, hogy több Európa felé kell haladni, ez jobb, és ugyanakkor ugyanazon szöveget, illetve mások azt mondják, hogy ez drámai, ez a tagállamok hatáskörét sérti. Az alapvető kérdés a szöveggel kapcsolatban az, hogy ki mit tesz. Mindannyian tudjuk, hogy a tagállamok féltékenyen őrzik hatásköreiket. Tudjuk, amikor arról van szó, hogy az alapvető jogok helyzetét előre vigyük. Kivétel, amikor probléma lép fel, amikor terrorizmussal kapcsolatos probléma van, akkor az EU hibája, hogy nem végzik a munkájukat, és ezért a parlamentnek a PNR rendetet gyorsan meg kell szavaznia. A PNR sem akadályozta meg a párizsi merényleteket, ezt szeretném itt bejelenteni. Ugyanakkor a határokkal kapcsolatban is probléma van, migránsválság, nem értek egyet ezzel a terminussal, de ki ellenőrzi jelenleg a határokat? Az EU vagy a tagállamok? hol vannak a humán erőforrások, a pénzügyi erőforrások, 13 milliárdról van szó a határok biztosítására 2000 óta. De hogyan ellenőrzik ezen EU-s pénzek felhasználását a határellenőrzésre, hogyha a tagállamok ezt nem hagyják végre, ezt a feladatot? Ez csak egy kérdés. És hogyha itt számos feladatot végre kell hajtani el kell kerülnünk, hogy a migránsok, a menekültek, hiszen nagy részben itt menekült válságról van szó, ha 100 millióról van szó itt Európában, ez az EU népességének 0,2%-a mindössze, és én arról álmodozom, hogy a 18-as cikket illetően itt csak ellenőrizzük, hogy a tagállamok ellenőrzik-e a határaikat, de a nemzetközi jogot, az európai jogot is be kell tartaniuk a tagállamoknak, ami a migránsok menekültek jogainak védelmét illeti, és az Európai Parlamentnek kell előre vinni ezt az ügyet, nem pedig előre meneküljünk ehelyett egy olyan rendelkezés, ami semmit nem volt meg a következő szakaszig. Thank Christine Revo Dallon Bonifay, please. Merci, merci, président. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném elmondani, hogy mindaz, amit Péter Nödenre elmondott, nos, az nagyon jó bemutatása volt azon pontoknak, amelyekkel kapcsolatosan a szociáldemokraták előre akarnak lépni. Visszatérek egy témára, amely többször is előfordult itt a bizottságban, és amely fontos számunkra, és ezzel kapcsolatban módosítókat fogunk benyújtani, mert jelenleg még nem szerepelnek ilyenek. Itt a harmadik országokkal való együttműködésről van szó, és a munkamegállapodásokról. A 63-as pont szerint az új ügynökségnek együtt kell működnie a tagállamok illetékes hatóságaival munka megállapodások keretében. Ezen megállapodások végrehajtása kitér a migránsok alapvető jogainak védelmére, illetve a menedékesek ilyen jogainak védelmére. Jelenleg nem tudjuk ellenőrizni, hogy ez betartják-e a harmadik államok. Ahogyan Niedermüller Péter elmondta, Fontos, hogy a parlament valós ellenőrzést, parlamenti ellenőrzést gyakorolhasson ezen megállapodások fölött megkötésük után rendszeres módon éves beszámolót kell, jelentős kell benyújtani erről a témáról. És itt nem csupán a bizottságnak kell jóváhagyni ezen megállapodásokat, hanem a parlamentnek is meg kell erősíteni az átláthatóságot, és a parlament demokratikus ellenőrzést kell, hogy gyakoroljon a technikai segítségnyújtást illetően is a harmadik országok irányában. Itt a panaszkezelési mechanizmus, amely a 72-es cikkben szerepel, ezeket, ezt is alkalmazni kell a munkamegállapodásokra. A parlament is kifejezte ezt a véleményét az Európai Adatvédelmi Biztos, illetve a Frontex irányában a legutóbbi állásfoglalásában. Ez nem csupán egy szimbolikus értékű intézkedés kell, hogy legyen, valós szankciókat kell előjelnyőzni az alapvető jogok megsértése esetén fel kell kérni a harmadik országokat, hogy a Frontex műveletekben lépjenek fel közösen velünk, és aztán pedig a 35-ös cikket illetően a határőrök képzését illetően nagyon fontos minden szükséges eszközt biztosítani szemükre, hogy foglalkozni tudjanak a sérülékeny személyekkel, és különösen az embercsempészek áldozataival. Köszönöm. 2013-ban én voltam a szerzője a biztonsági albizottságban, a jelentéstevője a védelmi politikánknak, és akkor is már felhívtam arra a figyelmet, hogy mennyire fontos, hogy közös európai eh, parti őrség legyen, szerintem erre szükség van, és egészen meglepődtem, hogy mennyire sok célt említettem meg abban a projektben, és az európai tengeri határokat eh, kihasználjuk ugyan, de ki fogja azokat megvédeni, és senki nem foglalkozik ezzel. Van-e fegyverkereskedelmi aggályunk a határainkon, mégis nem foglalkozunk ezekkel az olajszennyezésekkel, kritikus infrastruktúrák, ezekről egyetlen szó nem esik. Az egyetlen aggály, amit megfogalmaznak, az az, hogy deportálják az embereket, a migránsokat és a menekülteket. Ez felháborító és hajlandó vagyok egyetérteni a GUE-val, ez gyakorlatilag egy deportáló ügynökség, amit jelen pillanatban javaslunk. Tehát nincsen semmiféle felkutatás és mentés a célkitűzések között. És ez annak ellenére, hogy már eleve van egy olyan közös védelmi és biztonságpolitikai missziónk, amelyek állítása szerint illetve 9000 életet veszítettünk el azért, mert az elmúlt évben, mert a misszió keretében, a nemzetközi misszió keretében nem tudták biztosítani a megfelelő véd, kutatási és mentési folyamatokat. Valóban azt mutatja ez, hogy milyen korlátaink vannak. Nemrégiben ellátogattam a határa, és azt láttam, hogy a az emberkereskedők azok, akik a Szofi műveletbe szereplőket oda hívják, hogy mentsék ki az embereket a tengerből. Úgyhogy én magam támogatom az európai parti őrséget, de nem a javasolt módon, nem ezekkel a jellemzőkkel, és különösen most, most, amikor van egy EU-Törökország megállapodás, és meggyőződésem, főleg azok után, hogy elmentem Görögországban, táborokban, meg vagyok győződve arról, hogy nem csak illegális és erkölcstelen, hanem gyakorlati szempontból sem megvalósítható. Miről beszélünk? Schengen, meg mentéséről, és a bizottság meg a tanács megmozdítja az útjá, újját azokkal a tagállamokkal kapcsolatban, amelyek gyakorlatilag Schengent felrobbantják azáltal, hogy lezárják a határaikat, és ilyen hatalmas válságot okoznak Görögországban. Ne csapjuk be magunkat, ez szégyen. Én támogatom a határőrséget, illetve a parti őrséget, de a nevémben ez így nem lehet. Koracabéld asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Hallgatom itt a kollégákat, és szeretném elmondani én is a saját véleményemet, hogy én hogyan értelmezem ezt a szöveget. Tehát jobban kell kezelnünk a külső határainkat. Vannak olyan tagállamok, amelyek nehéz helyzetben vannak, és óriási nyomást kell elszenvedniük. Tehát itt szerintem szolidaritásról van szó. Arról van szó, hogy közösen fejlesztjük a Frontexet, hogy fel tudjunk lépni az embercsempészek ellen, azok ellen, akik kihasználják a menedékkérőket, hogy több forrása, hogy több intézményi ereje legyen a Frontexnek, és hogy támogassuk azokat a azokat, amelyeknek külső határokat kell védeniük. Én ezt így értem és éppen ezért üdvözlöm Pábrix úr jelentését, mert az tiszta vizet önt a pohárba. Egyértelművé teszi az EU-s ügynökségek és a tagállamok közötti kompetencia megosztást. A tagállamok szuverenitását meg kell tartani, ez egyértelmű, ugyanakkor maximális támogatást kell nyújtani a közös ügynökségek és intézmények segítségével az arra rászoruló tagállamoknak a minősített többségi együttműköd döntéshozatallal egyetértek, és arra is, hogy az operatív terveket a Frontexnek kell kidolgoznia, ugyanakkor rákényszeríteni azt egyetlen tagállamra sem lehet. Én így értelmezem ezt a szöveget. Vannak itt kicsit nehezebben értelmezhető részek, például az a helyzet, hogy mi történik akkor, amikor egy tagállam képtelen a hatékony külső határ védelemre, illetve hogyha nem hajtja végre az intézkedéseket, akkor lehet-e engedélyt adni az ezzel a tagállammal határos más tagállamoknak arra, hogy hat hónapig belső határokon is ellenőrzést vezessenek be. Tehát, hogy mi történik azokkal a tagállamokkal, amelyek képtelenek megoldani a külső határkezelést, ez valóban fontos kérdés. Akkor az ezzel határos tagállamok bevezetetik a belső határok ellenőrzését? Erre egyértelmű választ szeretnék kapni. Aztán a visszafordításokkal kapcsolatban azt a kérdést kell feltennünk, hogy ez végső megoldás legyen, vagy nem, illetve hogy ez a tagállamok kompetenciája, vagy sem. Annak nagyon örülök, hogy egy alapjogi tisztviselő is dolgozik majd a Frontexnél, mondjuk a szerepét még ennél egy kicsit pontosabban kellene tisztázni, illetve hogy a tagállamoknak milyen szerepet kell vállalni a technikai felszerelés, illetve a kapacitás és az emberi erőforrás, erőforrás előteremtésében köszönöm. Köszönöm szépen, Beneli asszony lesz az utolsó hozzászólónk, parancsoljon. Grazie. Köszönöm, elnök úr. El kell mondanom, hogy nem találom a helyemet ebben az Európában, amelyet a határőrség védelmez. Sokan közülünk azt mondották erről, hogy ez visszatérési ügynökség, sőt, akár deportálási ügynökség. Hát elég nehéz szavak ezek. Európában az európai projekt leírásáról úgy beszélni, hogy annak hatékonynak, gyorsnak kell lennie. Nos, itt talán az igazságos és az emberi jogokat tiszteletben tartó jelzők hiányoznak nekem ebből a leírásból, hiszen tudjuk, hogy hatékony felépésekre a diktatúrák is képesek. Néhány kérdést szeretnék feltenni a jelentéstevőnek, illetve akinek egyébként közönetet mondok a jelentés bemutatásaért, illetve Ledgeri úrhoz intézem ezeket a kérdéseket, mert van néhány dolog, amely különlegesen aggaszt engem ezen határőrségre vonatkozó javaslatban. Ugye a mozgástér, illetve a feladatok. A mozgástér az intervenciós csapatok esetében különösen. Nos, ezek a csapatok beavatkozhatnak a tagállamokban a visszatérés ügyében is, anélkül, hogy az adott tagállam ezt hozzájárulna, ezt engedélyezni, és akkor is, hogyha bizonyos tagállamok ellenz, ellenzik ezt a fellépést. Szeretném tudni, hogy mit is jelent pontosan ez a rendelkezés. Ugyanis Itt egyfajta szövetségi szintre lépésnek a tanúi vagyunk, azonban vannak olyan szövetségi szintre lépések, amelyek antidemokratikusak, decentralizáló jellegűek, és valójában semmi közük nincsen a szövetségi ö, hagyományokhoz, és számomra ez nem egy klasszikus szövetségi koncepciónak tűnik. A második ö, kérdésem a hatáskörökhöz kapcsolódik. Itt összekeveredik a terrorizmus elleni küzdelem, illetve a menedékes politika. Számomra érthetetlen ez a keveredés. Amikor Ledgeri úr fúzióról beszél az egyes és a kettes pillér között, szeretném tudni, hogy mit is jelent ez a fúzió hiszen itt nem látunk semmiféle erős biztosítékot akkor, hogyha egy adott ügynökség egyetlen tisztviselővel, aki a panasztételi mechanizmussal foglalkozik az alapvető jogok megsértése esetén, akkor az ügynökség hogyan képes a belbiztonság, illetve a külpolitika gyakorlására, hiszen itt az intervenciós csapatok a harmadik országokban a terrorizmus ellen fellépve gyakorlatilag külpolitikát hajtanak végre. Köszönöm. Barbara. Köszönöm, Barbara. Az utolsó pedig Birgit Cippel. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon sok minden elhangzott már, úgyhogy igyekszem rövidre fogni. Hogyha mindannyian egyetértünk abban, hogy a külső határaink, az európai külső határok, akkor mindannyiunknak van felelősségünk, és az Európai Ügynökség létrehozása helyes, de a kérdés az, hogy mi ennek az ügynökségnek a célja, ez nem túl világos, és hogyha valóban akarunk egy európai ügynökséget, akkor több közös szabályra van szükségünk, jobb és több együttműködésre a tagállamok között egyéb esetben. Ez nem lehet nem lehetséges a munka ennél az ügynökségnél. Én most három területre szeretnék koncentrálni. Egyetértünk, hogy az ügynökségben különböző szakértőkre van szükség, nyelvi, migrációs, bűnüldözési szakértők lesznek olyanok, akik a az ügynökségnél dolgoznak, van, lesznek olyanok, akik a tagállamokban. Amikor az adatbázisokhoz való hozzáférésről beszélünk, valóban olyan helyzetre beszélünk, ahol ezek a különböző szakértők bármikor hozzáférhetnek bármilyen nemzeti vagy európai adatbázishoz minden, bármilyen célból. És milyen fajta hozzáférésről beszélünk? Teljes körül, egy alkalmi hozzáférésről, tehát ennek az eljárását nem értem. Aztán vannak aggájaim az ügynökség hatásköreivel kapcsolatban is, illetve az ügyvezető igazgató hatásköreivel kapcsolatban, ahol a demokratikus kontroll gyakorlatilag teljes mértékben hiányzik. Harmadik pedig, hogy nem az a kérdés, hogy gyorsan meghozhatjuk-e a döntést. Mi lenne rosszabb hogyha gyors döntést hozunk, hogyha a végrehajtás, a gyakorlati végrehajtás a tagállamok által nincs meg. Hogyan gondolhatjuk, hogy az egyik országból a másik országba átküldeni az embereket, ez működik? Hát már látjuk, hogy nagyon sok tagállam nem küld személyzetet Görögországba a regisztráció biztosítására. Mi azt mondjuk, hogy nagyon fontos, hogy mindenkit regisztráljunk, akik beérkeznek az Európai Unióba, de a tagállamok nem hajlandóak ezt támogatni hogyha még eh, végig rohanunk a folyamaton ezzel a jogszabályjal, miből gondoljuk, hogy ez a gyakorlatban is működik? Nagyon sok nyitott kérdés van tehát, és az első ösztönöm az, hogyha egy ilyen új ügynökséget létrehozunk, akkor a jó jogalkotásra összpontosítsunk, és ne a gyors jogalkotásra. És a kérdés az, hogy ki fizeti ezt meg hogy az embereket egyik helyről a másik helyre küldjük, ezt a jelenlegi Európai Uniós költségvetésből fizetjük? Akkor fölteszem magamnak a kérdést. Milyen összeg marad a költségvetésben a többi területen, amelyen még szükség lehet pénzre? Úgyhogy nagyon sok kérdés merül még fel. Köszönöm szépen! Megpróbálom akkor összefoglalni tehát a költségvetési vonzatok nagyon fontosak, de a képviselők és az árnyékjelentéstevők mindannyian nagyon részletesen előadták a frakciójuk álláspontját, és azt hiszem, hogy ez nagyon jó visszajelzés a jelentéstevő számára, ez nagyon hasznos volt. Jól lehet, ez egy nagyon-nagyon hosszú ülés volt itt a első Strasburgi esténken, tudom, hogy mindenki fáradt, de ezért nagyon fontosnak tartottam ezt a részt. Úgyhogy most akkor a jelentéstevőt szeretném felkérni, és emlékeztetném a kollégákat, hogy 21.30-ig áll rendelkezésünkre a terem. Nem akarom, hogy csak én beszéljek, és senki más itt a teremben, hiszen a jelentéstevőre nézek most Pabrix úrra, de azt hiszem, hogy egy kis útmutatásra lenne szükségünk. Vannak nagyon konkrét kérdéseink, vannak persze költői kérdéseink is a bizottság felé, illetve az ombudsman felé, de szerintem arra már nincsen idő, hogy túlságosan hosszú magyarázatot halljunk a bizottság részéről. Természetesen én tudom, hogy nem tud válaszolni minden kérdése, de talán egy rövid hozzászólásra megadhatnánk a szót a bizottságnak, és még kinek? Legeri úrnak, aki türelmesen végighallgatta önöket, és aztán a jelentéstevő, úgyhogy kérem de Kajszter urat, majd Legeri urat, és utána pedig Pabrix úr kap szót. Kérem a kollégákat, hogy figyelmesen hallgassák, de Kajszter úr. Köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálok nagyon röviden szólni, de nem biztos, hogy eh, sikerült megállapítanom, hogy költői kérdés hangzott el, vagy sem. A költői kérdés alatt eh, azt értettem, mondja az elnök, hogy majd a képviselők pontosító indítványt fognak úgyis beterjeszteni. Úgyhogy kérem, hogy válaszoljon, ha sikerül. Megpróbálok akkor végigmenni a kérdéseken. Ami a közös felelősséget illeti, illetve hogy eznek következtében bizonyos elemek esetében semmilyen felelősségi kört nem állapítunk meg. Nos, erre nagyon határozottan szeretnék reagálni. A közös felelősség esetében a tagállam hatáskörébe tartozik, illetve felelősségi körébe tartozik a határvédelmi, és az ügynökség felelősségi köreit a javaslat nagyon egyértelműen tartalmazza. Tehát mindig egyértelmű, hogy ki miért felel, ami az emberi jogokat illeti, az emberi jogok védelmét, ott nincsen semmiféle hiányosság, mindig nagyon egyértelmű, ugyanis hogyha a hetes cikknek a szövege nem egyértelmű, nagyon szívesen megnézzük, aztán, ami a kutatás és mentést illeti, ezt a kifejezést több hozzászóló is használta. A feladat leírása tekintetében egyértelműen említettük a humanitárius vészhelyzeteket, illetve a kutatás és mentési műveleteket, amelyeket az ügynökség végezhet, és ebben a tekintetben pedig Koelyó úr szólt hozzá a, rend, a 2014-es rendeletre való utalás a tengerjogról, ez is egyértelműen szerepel a 15-ös cikkben, persze nem felejtettük el, hogy a tagállamok kötelessége ezt a rendeletet tiszteletben tartani, és az ügynökségé is, amikor az operatív tervet létrehozza. Többen kérdezték, hogy a 18-as cikk értelmében, hogyha sürgősségi felépése kerül sor, és a tagállam nem működik együtt, a Frontex vagy az új ügynökség nem tudja a csapatait oda küldeni, hogyha az érintett tagállam nem működik együtt az operatív tervvel kapcsolatos megállapodásnak megfelelően. Tehát a szuverenitás végül a szuverenitás minden esetben tiszteletbe tartjuk. De a jelentéstevő, illetve a tanácsban is, amikor az ugyanabba az irányba haladnak, a Schengeni határmechanizmusról szóló rendelet 26-os cikkében megemlítik, hogyha a tagállamoknak valamilyen intézkedésre van szükségük, vagy segítségre van szükségük, és nem kérnek segítséget, a bizottság javasolhatja a tanácsnak, hogy újra vezessék be a belső határok védelmét. Ami pedig a költségvetést illeti, is több kérdés elhangzott. Emlékeztetném önöket a legfontosabb adatokra. 2016-ra a Frontex támogatása 238 millió euró, és 2015-ös növekedést figyelembe véve megháromszorozták a Poseidon és a Triton műveletek költségvetését a tengeri életmentés céljából erre építünk, erre alapozunk, majd 2020-ig remélhetőleg 322 millió euró lesz, tehát egy növelés, nem lényeges növelés szemben a már eleve magas szintű költségvetésünkkel. A személyzetet illetően pedig a 400-ról valószínűleg 1000 főre emelik a munkavállalók számát, fokozatosan az elkövetkezendő években annak érdekében, hogy az összes új dolgozót fel tudja venni. Ami pedig a költségvetést illeti, felmerült a külön költségvetési sor létrehozása. Költségvetési témában nem vagyok szakértő, de azt gondolom, hogy az ügynökség pénzügyi autonómiáját szintén érintheti ez, úgyhogy szorosabban meg kell ezt vizsgálnunk. Minden esetre az ilyen ügynökségre van már egy külön költségvetési sor, és az Európai Parlament igenis ellenőrizheti az ügynökséget, amelynek több éves komponense is van, illetve tevékenységi jelentésken keresztül, amelyet a parlament kap. Aztán vannak, voltak nagyon konkrét kérdések a 26-os cikkre vonatkozóan információ, amelyet az ügynökség a tagállamoknak adhat, visszaküldés esetében. Számunkra ez a rendelkezés egy általános hivatkozás az információra, ez egy generikus információ, vonatkozhat például arra is, hogy az adott szemét küldjék vissza, hogy küldjék át egy harmadik országba, utazási okmányokkal, aztán pedig az krízis területek, hotspot területek. A hotspot fogalmát nagyon konkrét meghatározással kell megtölteni a szövegben. A Pabrix úr jelentésében, illetve a tanácsi kompromisszumban egy új meghatározást alkalmaztunk, amikor egy tagállam ilyen nagy nyomás szenved el a külső határain, a hotspot megközelítést lehet alkalmazni, de a hotspot szigorú értelemben lehet egy másik helyen is, ahova érkeznek az emberek. Például, hogyha valamilyen kikötőbe érkeznek az emberek, a regisztráció helyszíne az a központ, ahol orvosi vizsgálat van, azonosítják őket, akár egy másik helyen is lehet. De ez a tanács és a parlament által elfogadásra váró meghatározás feladata lesz, hogy egy nagyon konkrét jogalkotási szövegként jelenjen meg. Azt kérte, hogy rövid legyek, elnök úr, remélem, hogy a konkrét kérdésekre tudtam válaszolni. Elnök, elnézést kérek, csak az a helyzet, hogy a képviselők elkezdtek elszivárogni, és Pabrix urat nem akarom egyedül hagyni. Tudom, hogy sokkal több kérdésre is szeretett volna válaszolni. Legéri úr, tudom, hogy holnap az árnyék jelentéstevők ülésére is elmegy. Köszönöm, hogy meghallgatta a képviselőket. Hogyha esetleg hajlandó lenne válaszolni a konkrét kérdésekre, ezt megköszönjük. Well, thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, szeretnék választ adni azokra a kérdésekre, amelyek az ügynökség hatáskörére vonatkoztak, ugye a külső határok biztonságának kapcsán. Na most az ügynökségnek a feladatköre a jelenlegi helyzetben nem csak az, hogy a migrációt figyelje, különösen az illegális migrációt figyelje, hanem a szervezet bűnözés elleni harcban is nagyon fontos szerepet kell vállalnia, és hát úgy tűnik, hogy a terrorizmus elleni harcban is, méghozzá egyre inkább. Néhány példát szeretnék megemlíteni ezzel kapcsolatban. Az elmúlt időszakban változott ugye az ügynökség feladata, felmerültek újabb igények, és felmerült az is, hogy jobb jogi keretet kellene adni ennek az újfajta működési igénynek. amikor például a közös kockázati mutatókat vizsgáljuk, akkor az elmúlt évi terror cselekedetek után a bizottság, az Europol és a tanács közös kockázati mutatókat dolgozott ki annak érdekében, hogy a terrorista cselekmények elkövetőit jobban be lehessen azonosítani, és itt ugye nem harmadik országos állampolgárokról beszélünk, hanem olyan személyekről, akik európai állampolgárok, és akik az Európai Unión belül terrorista cselekményeket hajtanak végre. Tehát ők sok esetben elhagyják az EU-t azért, hogy kiképzést kapjanak, de utána visszatérnek az Európai Unióba, és itt hajtják végre a terrorista támadásokat. A jó gyakorlatok cseréje rendkívül fontos ebben a tekintetben, hogy azok a határátlépési pontok, nem csak a hotspotokról beszélek, illetve az illegális migránsokról, hanem azokról a határ átkelő helyekről, ahol legálisan érkeznek személyek az Európai Unióba, ott is meg kell osztani a jó gyakorlatokat, hiszen ezek a személyek, Európai Uniós állampolgárok teljesen legálisan lépik át a határokat terrorista cselekedetek elkövetésének céljából. Ugye az Európai Unión belül a szabad mozgás alapelve érvényesül, tehát a külső határokat úgy kell felhasználni, vagy úgy kellene felhasználni, hogy ezek olyan szűrőállomások, ahol a potenciális veszélyeket ki lehet szűrni. Nem a migránsokról beszélek, nem külföldiekről, nem harmadik országos állampolgárokról beszélek, hanem például arról az esetről, hogyha egy tagállamban köröznek egy szemét, akkor rendkívül sajnálatos, hogy nem tudjuk, nem tudjuk megállítani ezt a szemét, amikor kilép az Európai Unióból, mert szabadon kiléphet. Ebben a tekintetben például jobb, len, jobb információcserét kellene létrehozni, és az ügynökségnek szorosabban kellene együttműködnie, például a vám ügynökségekkel, a rendőrségekkel, a bűnöldözési szervekkel, és bizonyos Európolos és Eurojustos adatokhoz is hozzá kellene férnie. Így csak egy ilyen átfogó megközelítéssel érhetünk el jobb eredményt. Ugyanis a harmadik pillér nem létezik már, ezért az általam imént említett eszközökkel lehet hatékonyabb határellenőrzést elérni ami pedig a visszafordítási politikát illeti, tulajdonképpen csak megerősíteni tudom azt, amit a bizottság képviselője elmondott. A Frontex szerepe most és valószínűleg a jövőben is az lesz, hogy végrehajtsa, illetve hogy a tagállamokat segítse a visszafogadási egyezmények végrehajtásában. A beazonosítási feladatkör kulcsfontosságú, és ez tulajdonképpen kapcsolatban áll a hotspot megközelítéssel, amennyiben a migránsokat megfelelőképpen beazonosítják és lajstromozzák a hotspotokon, és amennyiben ezek az információk, ezek az adatok hozzáférhetőek minden tagállam megfelelő szervei számára, akkor a visszafordítási politika is sokkal átláthatóbb és hatékonyabb lesz. Az ezirányú munkát egyébként már el is indítottuk az ügynökségnél, és így hamarosan, vagy így könnyebben megszerezhetőek az utazási dokumentumok. Elnézést kérek, mondja az elnök, tudom, hogy ön holnap ott lesz az árnyékjelentéstevők ülésén, és hogy pontosan ismeri az eljárást, de mivel kevés időnk van, inkább visszaadnám a szót Pabrix úrnak, bár még mindig vannak árnyékjelentéstevők és képviselők, akik szeretnének hozzászólni. Köszönöm, elnök úr, köszönöm kollégák a kérdéseket, hozzászólásokat. Azt hiszem, hogy nagyon sok kérdést a bizottság már meg is válaszolt. Nagyon sok kérdés, nagyon sok kérdést jó magam és az árnyék jelentéstevők, illetve szakértők már részleteiben megbeszéltük, úgyhogy ezekre is majd tudunk választ adni. Lezárásként szeretném elmondani, hogy igen, még zajlik a munka, és naív dolog lenne azt hinni, hogy ezt a dokumentumot még ma elfogadhatjuk, tehát folytatjuk a munkát, ez a lényeg, és bármely jó javaslatot is részleteiben meg tudunk vitatni majd az árnyék jelentéstevőkkel és az érintett személyekkel. Néhány pont. Emlékeztetnék arra, hogy ne felejtsük el, hogy mi a kontextus. Meg kell értenünk, ahogyan említettem az elején is, hogy ez nem fog csodaszerként működni, nem fogja az összes személyes, illetve Európai Uniós problémánkat megoldani egyetlen ügynökséggel. Meg kell értenünk, hogy ez egy előrelépés, és hogyha ezt megtesszük, akkor képesek leszünk a további lépéseket is megtenni. Cipel asszonyt is szeretném megnyugtatni, hogyha elfogadjuk ezt a szöveget, ez nagyon fontos lesz. Ugyanis ebben hiszek egyébként, azt is mondanám, hogy igen, hatékony kompromisszumra van szükség itt a parlamentben, ugyanis a parlamentünk nagyon eltérő frakciókból áll. Vannak olyan frakciók, amelyek szeretnék visszaállítani a nemzeti határokat és feloszlatni az EU-t, mások azonban John Lennon Imagine című dalát idézve úgy gondolják, hogy nincs szükségünk határokra és határellenőrzésre. Ezt a kompromisszumot viszonylag rövid idő alatt el kell érnünk, ugyanis a lassúság, illetve a késedelem nem mindig a jó döntés feltétele. Ami pedig az egyéb problémákat illeti, és erre visszatérhetünk majd, amint árnyék jelentéstevőinkkel ezt megbeszéljük, és remélem, hogy az elkövetkezendő hónapokban javíthatunk a szövegen. Lauriszten asszony is említette, ezzel kapcsolatban hajlandó vagyok eh, személyesen eh, megbeszéléseket folytatni. Elnök, módosító, határideje április 20-a, délután 2 óra, akkor köszönöm az árnyék jelentéstevőknek és a képviselőknek, akik nagyon keményen dolgoztak, és köszönöm, hogy itt maradtak a vitára. Most pedig akkor visszatérünk az utolsó napi rendi pontra, ami a harmadik országbeli állam polgárok kutatás tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás ellenében végzett és javadalmazás nélküli gyakorlat, stb. céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételei. Cecilia, készen állsz? Azt hiszem, hogy épp most rákcsált el egy műzli szeletet, hogy bírja még. Még mindig eszel, Cecilia, vagy már tele vagy energiával? Nincs akkor bevezetés. A módosítók határideje április 30-a. Tessék, Cecília, tiéd a szó. Köszönöm szépen, Claude, kedves kollégák! Bár sokan elmentek, de nagyon remélem, hogy az érintettek azért néhány percig még maradnak. A kutatók és diákok csereutazására vonatkozó témát már megbeszéltük korábban, és a trilógus után nagyon jó többséget sikerült elérnünk néhány hónappal ezelőtt, de most megint szeretném kihasználni a lehetőséget, hogy megköszönöm a bizottságnak, a luxemburgi elnökségnek, és elsősorban az összes árnyék jelentéstevőnek a munkát. A politikai megállapodás óta folytatódott a szöveg jogi letisztázása, és a tanács elfogadta a szöveg végleges változatát. Ez azt jelenti, hogy most már megint a mi térfelünkön van a labda, hogy véglegesítsük a csomagot. Ebben a szakbizottságban április 28-án fogunk szavazni, majd a májusi első plenárison. Úgyhogy biztosítom a kollégákat arról, hogy a lényegi, az irányelv lényegi részében semmi nem változott, de technikai finomhangolás tekintetében szó szerint tisztáztuk a szöveget, a szavakat, a központozást változtattuk csak meg. Ugyanakkor azonos politikai eredményt értünk el, mint amikor a trilógusnak vége lett, ez egy szükséges technikai lépés, amit most megteszünk annak érdekében, hogy ezt a dossziét lezárhassuk a korai második olvasati eljárás keretében. Ezt meg kell tennünk, és a kollégák a szavazási útmutató esetében ugyanazt a mintát fogják majd követni, mint az utolsó szavazásnál. Tulajdonképpen a kezdeményezés arra vonatkozik, hogy megkönnyíts, hogy a legjobb diákokat és kutatókat vonzok Európába. És ez azért is fontos, hogy versenyképesek maradjunk egy modern globalizált világban, és szerintem az irányelven keresztül jó kompromisszumra juthatunk, ami egyszerűsíti az eljárásokat, és nagyon sok bürokratikus akadályt szüntet meg. Ugyanakkor a szöveg, és ezt ki kell hangsúlyoznom, a tagállamoknak eszköz biztosít arra, hogy megakadályozzák a rendszerrel való visszaélésre irányuló kísérleteket. Néhány sikert emelnék ki, az irányelv hatáját kibővítettük, a gyakornokok önkéntes szolgálat opermunka végzésre is, és az európai mobilitás fokozódik, illetve egyszerűsödik, a kutatók, diákok és a kutatók családtagjai számára is. A családtagoknak is lehetőségük lesz arra, hogy munkát vállaljanak, és a diákok is jobban hozzáférhetnek a munkaerőpiachoz. Ez olyan rendszer, ami lehetővé teszi a kutatók és a diákok számára, hogy 9 hónapig itt maradjanak az EU-ban, miután tanulmányaikat lefolytatták, annak érdekében, hogy munkát találjanak, vagy vállalkozásba kezdjenek. Így módon biztosíthatjuk, hogy hogy kihasználhassuk a e kreatív elmék teljes potenciáját. Az operekre is kitér majd az irányelv, még akkor is, hogyha ez egy opcionális kategória, ez az első olyan alkalom, hogy az operek is szerepelnek valamilyen uniós jogi eszközben, ez pedig most először biztosít számokra védelmet a kizsákmányolás és visszaélések ellen. Ezekben a napokban, amikor a migrációról szóló teljes vita a menedékjogi migrációra vonatkozik, nagyon fontos megemlíteni, hogy progresszív és szilárd, megalapozott jogszabályokra van szükség a legális migrációról, és ez is egy ilyen csomag. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani, és mivel már késő van, és sokszor beszélgettünk erről a témáról, Reménykedem a pozitív szavazási eredményben. Nagyon szépen köszönöm, Cecilia. Említettem már, hogy mi a módosítók benyújtási határideje. Valóban nagyon nehéz kérdések, a migrációval, a legális migrációval foglalkozó kérdések, éppen ezért szeretném még egyszer elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy mégiscsak volt azért néhány tagja a szakbizottságnak, aki itt maradt az utolsó napi rendi pontig. Köszönöm szépen tehát mindazoknak, akik itt voltak és meghallgatták ezt az utolsó napi rendi pontot. Valaki még hozzá is akar szólni, hát nem is tudom, hogy erre engedélyt adhatok-e vagy sem. De azt hiszem, hogy tulajdonképpen a gesztusok mindent elmondtak ebben a tekintetben. Nem is tudom, hogy adjak-e szót, vagy sem. Adjak szót? Igen. Tessék. Hát elnök úr, mégiscsak a legnagyobb politikai frakciót képviselem, úgyhogy szerintem a néppárt azért csak hozzászólhat néhány szóban. Na. Azért kértem szót, hogy maximálisan támogassam az előadót, és azt a remek munkát, amit elvégzett. Nem fogok belemenni a részletekbe, de szeretném elmondani, hogy miért nagyon fontos ez a kérdés. Nem arról van szó, hogy újabb utat nyitunk arra, hogy újabb és újabb személyek érkeznek az Európai Unióba. Nem így kell ezt felfogni, hanem ezt úgy kell felfogni, hogy igenis szükségünk van ezekre az alkotó elmékre, ezekre a tudós főkre, hogyha valóban tudásalapú gazdaságot szeretnénk létrehozni Európában. A bürokráciát csökkenteni kell, hogy ezek a tudós emberek, ezek az okos emberek itt maradhassanak az Európai Unióban, miután befejezték a tanulmányaikat, illetve hogy átléphessenek egyik tagállamból a másikba, mert ezzel óriási probléma volt ezelőtt. Köszönöm, elnök úr, azt hiszem, hogy rendkívül rövid voltam. Köszönöm szépen. Fájon asszony is szót kér, úgy látom, hát amennyiben ugyanilyen rövid lesz, megkaphatja a szót. Hát úgy látom, hogy Anna Maria megnyitotta az ajtót a vita előtt. Tulajdonképpen azért kértem szót, mert árnyékjelentéstevő vagyok, szeretnék köszönetet mondani Ceciliának és minden egyes kollégának. Nagyon keményen dolgoztunk, és nagyon örülünk annak, hogy egy olyan dokumentumot hoztunk létre, kevés ilyen van, amely segít a legális migráció megvalósításában. Cecilia fantasztikus munkát végzett, nagyon kemény munkát kellett végezni a kompromisszum elérésének érdekében, de azt hiszem, hogy már majdnem célba értünk. Köszönöm szépen, Tanya. Mari Krisztin kap még szót. I promise you to be Sure. Uh... hogy rövid leszek. Nos, migránspolitikát illetően a GUE frakciónak azt hiszem ebben az esetben nincs semmi problémája azzal, hogy megszavazzuk ezt a szöveget, hiszen ez jó irányba mutat. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy az európai szakpolitika többi részét, illetően a migráns politika területén nagyobb erőfeszítésekre van szükség, hogy a fiatal tehetségeket Európába vonzuk, mert az a jelenlegi valóság, hogy számos fiatal érkezik ezen országokból, Ausztráliába, Kanadába, az USA-ba, Törökországba, ahelyett, hogy az Európai Uniót választanák. Itt azt hiszem tehát, hogy előrelépésre van szükség, más migráns politikák területén csak ennyit akartam elmondani. Thank you, Mary Christine. Very Köszönöm szépen, Mari Krisztin. Anna Gomes utolsó szó. Azok az emberek, akik hazamennek saját országokban, lehetőséget kell biztosítani számokra, hogy újjáépítsék országokat. Portugáliában, hazámban például több mint száz szíriai diák tanul, olyan diákok, akik nagyon értékelik azt, hogy elsajátíthatnak valamilyen kompetenciát, és utána pedig haza akarnak utazni és újjáépíteni az országot. Nem csak a mi érdekünkről van szó tehát, hanem az érintett országok érdekéről is, és még valami, ami nagyon fontos, hogy arra is rájöttünk, hogy nem csupán, ahogyan Tanya mondta, nagyon fontos, E, módot biztosíthatunk így arra, hogy biztonságos és legális módon jussanak az EU-ban, hanem hogyha a családegyesítésnek e, prioritást lehetne biztosítani, nos ezt is szeretnénk a szövegbe. Ugyanis ezt kérik e, ezek az emberek, ezt kérik a családjuk. Köszönöm Köszönöm, mondja az elnök. Anna, köszönöm. Nagyon pozitív. Bármi egyéb van-e, kedves kollégák, a következő ülésünk pedig eh, április 12, holnap délelőtt 11 óra 15. Köszönöm szépen, kollégák.